Good morning, colleagues. Um, we're going to... Jó reggelt, kollégák! Jó reggelt kívánok! Elkezdjük az ülésünket az ottavai és torontói útról, amely február 24-én volt. Egy nagyon jól szervezett út volt, és nagyon fontos szakbizottságunk számomra, számunkra Megnéztük például a menedékpolitika legjobb gyakorlatát Kanadában, és nyilván sokan tudják, hogy Kanadának nagyon régi és jó tapasztalatai vannak a menekültügyben, és a delegációnk pedig szerette volna megismerni a kanadai politikát, hogy mit tanulhatunk és el kell, hogy mondjam, hogy a delegációnk nagyon sikeres utat hajtott vétre, és most több delegációs utat szervezünk, tehát több szakbizottság is szeretné megismerni a kanadai gyakorlatot. És nagyon sok delegációnk volt, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ezt megtehettük. Most megkérném Augustint, hogy adjon egy rövid tájékoztatót a delegációs útról. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, mert ön is tapasztalhatta a missziós, tehát önnek is tapasztalatai gyűltek össze ezen a misszión, hiszen ön is ott volt. Február 20 és 24 között jártunk Ottavában és Torontóban, és a misszió résztvevői Claude Moraes, Monika Makovei, jó magam, Juan Fernando López Aquilar Cserkovszki és Maita Paga Ortondua. És Anfela akreditálta, illetve hogy mutatta be, hogy mennyire profi módon tudta megszervezni ezt a missziót. A célja az utazásunknak az volt, hogy vizsgáljuk meg a kanadai menetkült politikát, bevált gyakorlatokat, a menedékes politika területén, és azokat az aspektusokat, amelyek a reciprocitás, tehát a kölcsönösség szempontjából számunkra fontosak voltak, főként a vízumpolitika területén. A menekült politika, illetve a letelepítés terén meg tudtuk vizsgálni a helyszínen azt a hagyományos rendszert, amelyet története során Kanada kialakított, és amely rendkívül nagy sikerrel volt főként a humanitárius tevékenység területén. Például a szír menekültek letelepítésével kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a politikát a kormány támogatásával folytatták le, de ugyanakkor a privát szféra is nagyon sokat segített, szponzorálják konkrétan ezeket a programokat privát tőkéből is. És emellett a UNHCR felügyelete mellett, tehát a UNHCR mindenképpen elengedhetetlen fontosságú munkát végez ebben a tekintetben. Kanadában tehát hosszú évek óta nagyon jó menedékes politikát végeznek, a második világháború óta főként, főként az egyik legnagyobb partnere volt a menedékült politikának, a UNHCR-nak. 10%-a a migránsoknak integrált Kanadában, és nagyon nagy lehetőség volt ez számunkra, mert láthattuk azokat a befogadó központokat is, ahol konkrét szolgáltatásokat nyújtanak a menekülteknek. Tehát rövid távú elhelyezést biztosítanak a menekülteknek az integrációjuk megsegítése érdekében, és a különböző programok Ez egy olyan program, amely hozzájárult a sikerhez. Föderális és provinciális szinten is meg tudtuk vizsgálni azt, hogy a helyi közösség állandó kapcsolatban áll a menekültekkel, tehát a civil társadalom is teljes mértékben részt vesz ebben a munkában, és segítik az integrációt. Tehát a különböző programok és politikák mellett egy fontos és érdekes pont az az, hogy milyen szolgáltatási csomagot nyújtanak a bevándorlóknak, mint azoknak, akiket már letelepítettek, segítenek bevonni a kanadai gazdasági, kulturális élet folyamataiba a különböző kormány szervek és hatóságok elmondták, hogy minden évben van egy célszám, például 300 ezer volt 2017-ben ez a szám, különböző kategóriákba sorolják a bevándorlókat, gazdasági migránsok, bevándorlók, menekültek és a családegyesítés révén érkező személyek. Ezen keresztül szabályozott formában tudják a bevándorlás politikát lefolytatni, és meg tudják akadályozni az illegális migrációt. Egy másik fontos kérdés volt, ahogyan említettem, a kölcsönösség elismerése a vízumpolitikában. A kormány résztvevői azt mondták, hogy Rumán, Románia és Kanada közötti vízumkölcsönösség fontos téma jelenleg. Önök is tudják, hogy tegnap kaptuk meg a bizottság válaszát ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, amelyet a plenáris ülésen is megvitattunk. Ebben pedig azt mondja el nekünk az Európai Bizottság, hogy bizonyos kategóriákban már májusban megszüntetik a, vízum a vízumkötelezettséget a román és bolgár állampolgárok számára, és 2017. decemberétől kezdve teljesen felszabadítják a vízum kötelezettséget, tehát vízummentesség alakult ki. Ez mindenképpen jó hír. Most persze teljesen más kérdés az Egyesült Államok kérdése, erre most nem térnék ki. A bevándorlási miniszter asszonynal is találkoztunk Ontárióban, és a kanadai parlament jogi bizottságával, illetve az ottani LIBE szakbizottsággal is találkoztunk, valamint az uniós helyi alkalmazottakkal is eszmét tudtunk cserélni. Michael Kazaszólával is találkoztunk, aki a helyi UNHCR képviselő. Ezen kívül pedig különböző bevándorlási csoportokkal tudtunk találkozni Ottavában, és Torontóban is a bevándorlási hivatal képviselőivel, illetve a különböző menedékes központok vezetőivel. Köszönöm szépen. López Aguilar úr szeretne hozzáfűzni valamit? Ha igen, akkor öné a szó. Köszönöm szépen. Nem szerettem volna elszalasztani ezt a lehetőséget. Nagyon örültem annak, hogy Agustin Diaz de Mérával együtt tudtunk elutazni Kanatába, és én is egyetértek vele, teljes mértékben pozitív volt a mérlege ennek az útnak. Ennek a parlamentnek, a Libe szakbizottságának az útja, tehát sikeres volt, és korábban én is ugye elnökként tevékenykedtem itt, nagyon sok parlamenti delegációt vezettem akkoriban. De most én úgy gondolom, hogy ki kell emélni azt, hogy nagyon ritkán érkezik ennyire időszerű módon egy ilyen látogatás, és rengeteget tanultunk a kanadai féltől. Láthattuk azt, hogy milyen integrációs modellt valósít meg Kanada, mennyire pozitívan tekint a migrációs jelenségre, egy nagyon fejlett társadalom, egy olyan szociális modellben gondolkodnak a kanadaiak, amely semmiképpen sem marad el az európai modell mögött, sőt, mondjuk úgy, hogy inkább szégyenkezésre adokot számunkra. Azt láthatjuk Kanadában ugyanis, hogy a közszféra és a privátszféra egyaránt hatalmas erőfeszítéseket tesz a bevándorlók integrációja területén, és főként nagyon nagy tisztelettel tekintenek az emberek, a bevándorlók alapjogaira emberi jogaira. És itt megállnék egy pillanatra. Nagyon elgondolkodtatott engem az, hogy egyrészt nagyon pozitívan tekintenek Kanadában a bevándorlásra, Sajnos Európában nem ez jellemző, sőt, inkább az ellenkezője, mi neg- nagyon negatívan tekintünk erre a jelenségre, és emellett elképesztő az, hogy a különböző, a nagyon is nehéz helyzetben lévő személyekre külön odafigyelnek, főként a közelkeleti konfliktusból érkező menekültekre, illetve a szíriai bevándorlókra gondolok. Tehát ez a PPP konstrukció rendkívül fontos, ugyanis ezen keresztül úgymond szponzorizálják, ez egy PPS, tehát Public Private Sponsorship modellben gondolkodnak. Ez egy olyan különleges modell, amelyet mindenképpen meg kellene fontolnunk. Erről szerintem írni kellene egy jelentést is, mert ezen keresztül inspirációval tudnánk megtölteni az európai politikát, új modelleket tudnánk bevezetni, és ennek a kanadai tapasztalatnak talán folytatást tudnánk adni itt Európában is. Úgyhogy még egyszer köszönöm Diaz de Mera úrnak az összefoglalást. Thank you very much. Köszönöm szépen. A PPP az tényleg nagy szerepet játszott az integrációs folyamatban, ez tényleg nagyon érdekes. Tehát szeretném Diaz de Mera úrnak ismét megköszönni, és köszönöm azoknak a tagjainknak is, akik csatlakoztak hozzánk a kezdeményezés megindítása óta, és szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, és azt, hogy sikerült szervezett delegációt küldeni. Tehát köszönöm szépen Diaz Temera úrnak és a többi kollégának. Most akkor áttérünk a következő pontra, a 11-es pontra, és Örülök, hogy itt van nálunk Giovanni Buttarelli, Európai Adatvédelmi Biztos, aki a 2016-os éves jelentését szeretné előadni nekünk. 2016-ban az adatvédelem különleges szerepet kapott, és az alapjogok biztosítása tekintetében ez a jelentés. Nagyon fontos 2016 a nemzetközi adat folyamban is nagyon lényeges év volt, és számos nemzetközi fórum foglalkozott a témával, és az a adatvédelem tekintetében 2016 egy nagyon lényeges év volt. Most nagyon örülünk, hogy megadhatjuk a szót az adatvédelmi biztosnak. Tehát üdvözöljük itt a szakbizottságunkban, is átadom a szót. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, hogy itt a Libe szakbizottságban bemutathatom a tavalyi éves jelentésünket. Néhány általános észrevétel szeretnék tenni arról, hogy mit is tettünk 2016-ban. 2016-ban egy sor politikai változás tanúi voltunk az EU-ban és az egész világban. Meglátjuk, hogy ezen diszruptív, megzavaró trendek folytatódnak-e majd idén, vagy sem. 2016-ban Ugyanakkor valami nagyon erőset építettünk ki, valami olyan rendszert, amely a politikai változó szelek nek is ellenálló, elsősorban a GDPR-t, az általános adatvédelmi rendeletet, illetve a rendészeti munkát szabályozó adatvédelmi szabályokat. Felléptünk, ugyanakkor felkészültünk a digitális korra is. Ez a hatalmas eredmény köszönhető többek között a LIBE szakbizottságban végzett kemény munkának, melyel a jogszabályt elfogadták. A EDPS, az Európai Adatvédelmi Biztos Hivatala múlt évben mi a legtöbb panaszsal foglalkozott, amióta létrejött a hivatal. Nem kell ezt mindenképpen annak a bírálataként értelmezni, hogyan kezelik az EU testületek a személyére személyes adatokat, hanem sokkal inkább egy általános trend részeként kell ezt látni, amelynek során az egyének egyre inkább tisztában vannak jogaikkal, és egyre jobban aggasztja őket, eh, hogy adataikat egy digitális világban hogyan használják fel. Az adatvédelmet tévesen gyakran technikai vagy jogi kérdésként állítják be holott voltak éppen itt az emberekről van szó az EDPS-nél, az Európai Adatvédelmi Biztos Hivatalnál, minden nap konkrét emberek tanap panaszaival találkozunk, akik amiatt nyújtanak be panaszt hozzánk, hogy hogyan kezelték az adataikat. A, az egyének védelmét szolgáljuk a kormányok és a nagy cégek ellenében. De nem szabad félreértelmezni munkánkat, hogyha például az adatvédelmet kiátszák az átláthatósághoz illeszkedő közérdekkel szemben. Ez téves. Mondok egy példát arra, hogy az Európai Unió testületei hogyan vizsgálják ezt a kérdést. A tanács azonos esélyi hivatala például alapvető figyelemfelhívást folytatott arról, hogy mit jelent a fogyatékosság a munkahelyen. És ide tartoznak például az egyénre vonatkozó személyes adatok is, hogy megállapítható legyen, valaki fogyatékkal éle vagy sem. Persze, az egyén csak akkor az egyéni adatok tárolásához az egyének kell hozzájárulni. Mi tehát a tanácsal együttműködünk, hogy gyakorlati megoldást találjunk arra, hogy az emberek megértsék, hogy szabadon használhatják adataikat, de ez hasznukra is válhat. Múlt évben egy projektet indítottunk útjára, melynek segítségével az elszámoltathatóság szempontjait akartuk megerősíteni az intézményünkben. Először a saját munkatársainkkal kezdtük a munkát, az EDPS hivatalának munkatársaival, aztán én pedig az Európai Központi Bank vezetőjével, az alapjogi ügynökséggel, a tanács titkosságával, a Európai Bírósággal, a Parlament főtitkárságával találkoztam. Ezen figyelemfelhívó kampány keretén belül Szerepünket úgy értelmezzük, hogy hatékonyan tudjuk átvilágítani a hatályos jogszabályt, és rászorítjuk a bizottságot arra, hogy felelősségteljesen hajtassa végre a szabályokat. Múlt évben például egy eszköztárt dolgoztunk ki a tavalyi konzultáció eredményeképpen. Ez így a szakbizottságuk által az elmúlt években megfogalmazott elvárások megfeleltünk. Idén ezen felül pedig az arányosságról iránymutatásokat fogunk elfogadni, azért, hogy olyan jogelveket is kidolgozunk, amelyek nem kézenfekvőek. Ugyanakkor bonyolult üzeneteket is megfogalmazunk önöknek, például társelőadónak, például a digitális tartalom irányelv tervezetről. Felismerjük a javaslat mögött rejlő jó szándékot, de ugyanakkor az személyes adatok, szolgáltatások ellenében való árujának veszélyére is felhívjuk a figyelmet. Az EDP, tehát hivatalom, erre koncentrált a múlt évben, azt is megvizsgáltuk, hogy az Europol hogyan dolgozza fel a személyes információkat. Elmélyítjük tudásunkat a rendészeti munka és a határőrizeti munkában résztvevő emberek mindennapjairól, illetve munkafolyamatokról, ezen felül pedig a SIS-2-es adatbázisról is javaslatokat fogalmaztunk meg, ezen felül pedig a bizottság interoperabilitás szolgáló javaslatáról is véleményt készítünk, és köszönöm az erre vonatkozó meghallgatásokra való meghívást május végére. Múlt évben egy hosszú távú adatvédelmi stratégiai prioritásról is véleményt alkottunk. Három szempontot szeretnék kiemelni. Egyrészt az mesterséges intelligencia és más adatvezérelt technológiák etikai kérdéseit próbáljuk kidolgozni, és nem csak jogászok, hanem mások véleményét is bevonjuk. Jövő héten épp itt a parlamentben egy workshopot tartanak majd, ahol a tudományos közvélemény szakértőit meghallgatjuk. Másrészt a privacy és a gyneering kérdéseit tartjuk nagyon fontosnak. E kérdésekben az önök szakvéleményére is számítunk. Harmadsorban pedig a digitális Clearing House projektjét is elindítottuk. A Big Data és az alapjogok kérdését vizsgáló Gomes jelentés alapján amelyet a Libe bocsátott útjára. A fogyasztóvédelem és a trösztellenes fellépések során is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet az egyének érdekeit a tisztességtelen online gyakorlatok ellenében megvédeni. Nos, hát ezt, ez a munkánk röviden összefoglalva, de mi hiányzik a beszámolóból? Azt hiszem, hogy az EU-nak büszkének kell lennie az adatvédelem területén végzett munkára, de fel kell ismernünk azt is, hogy az adatvédelem és, ad, és privacy törvények terjednek a világban. 122 országnak van ilyen szabálya, törvénye, vagy tárgyalnak legalábbis erről, és ezek az Európában kialakított elveket másolják, az EU és az Európa Tanács által kialakított elveket. Vannak ellent, önellentmondó trendek, hiszen a big data um, igyekszik viselkedés mintákra bontani a társadalmat, illetve az egyéneket, de itt a konszenzus hiányzik, hiszen az adatvédelmi munkatársakat érdemes volna összekapcsolni az egész világról. A Privacy Shield volt az az erőfeszítés, amelynek során két nagy kereskedelmi partner, az USA és az Európai Unió adatvédelmét próbáltuk közelíteni. Washingtonban jól jártam néhány hete, és jelzést kaptam arról, hogy a stratégiai partnerséget nem akarják teljesen feladni. A megfelelésnek a compliance-re kell a hangsúlyt fektetni, a meglévő szabályokat kell betartatni, és a GDPR, tehát az általános adatvédelmi rendelet hatáját kell továbbra vizsgálni. A Privacy Shield-et közösen fogjuk áttekinteni az USA partnereivel. Még valami hiányzik véleményem szerint. Remélem most már nem sokáig a tevékenységünkből, ez pedig a ránk vonatkozó, az Európai Unió testületeire vonatkozó modern szabályok hiányoznak, azok, amelyek érzékeny adatokat dolgoznak fel. A 45-ös rendelet reformjára nagyon nagy szükség van, ahogy tegnap az előadóknak és az árnyék előadóknak elmondtam, ez a reform nagyon fontos, hiszen az EU maga magára szabja ki ezeket a szabályokat, és fontos, hogy az, <clears throat> hogy az EU intézmények ne kapjanak speciális elbánást. A legerősebb üzenet, melyet kiküldhetünk, abban rejlene, hogy időben elfogadjuk ezeket a modernizált szabályokat azért, hogy az jövő év máj, május 25-től a GDPR, tehát az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépésétől ezen speciális EU intézményekre vonatkozó szabályok is érvényesek legyenek. Aztán az e-privacy kérdéséről. Erről a rendeletről is tárgyalás zajlik, és a tárgyalások talán hosszabb távon nagyobb jelentéssel, jelentőséggel bírnak, mint a GDPR. Hiszen a személyes és a nem személyes metaadatok közötti különbségtétel egyre kevésbé világos. Az öntanuló, a mély deep learning-et alkalmazó algoritmusok segítségével, amelyek minden információt felhasználnak, az anonimizált adatokat is. Tehát az emberek közötti kommunikációt, melyet egyre inkább a gépek mediálnak, ö, nagy védelemmel kell ellátni. Éppen ezért biztosítanunk kell a kommunikáció bizalmas volt, tehát azért, hogy a következő generációk bízhassanak továbbra is abban, hogy az egymással való beszéd, kommunikáció tere nem sérthető meg, és um, ilyen módon a szabad gondolat véleménynyilvánítás elve érvényesül. Végezetül pedig, hogy mit teszünk még, önök elvégezték a munkájukat, most pedig a szabályozó térfelén van a labda, az adatvédelmi hatóságok eh, DNS-ében többfajta funkció rendelkezik. Egyrészt eh, a panaszokat dolgozzák fel, aztán iránymutatásokat adnak, valami tanácsokat adnak a jogalkotóknak. Hogyha ezt a genetikai metaforát, analógiát még folytatjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy az elszámoltathatóság a kettő spirál amely az aminósavakat köti a DNS-ben. Éppen ezért proaktívabbnak kell lennünk annak érdekében, hogy teljes egészében, teljes szigorral juttassuk érvényre a jogszabályokat. Köszönöm szépen a parlament elnökének és a főtitkárságnak aktív támogatásukat, melynek segítségével jövőre tudjuk az adatvédelmi nemzetközi konferenciát itt a parlamentben október 24 és 26-a között 2016-ban megtartani. Ez a privacy és az adatvédelem olimpiája, kvázi, ahol minden, a planétánk, minden, a földünk, minden szabályozója jelen lesz, és így valóban iránymutató szerepünket a világ adatvédelmi tevékenységében megerősíthetjük. A Strasburgi héten lesz ez az ülés, de az utolsó napon a Libe képviselőt is szeretettel várjuk, addigra már a Strasburgi ülés lejár. Véget ér. Elnök úr, Wojciech Vierovszki kapta meg egy fél éve azt a megbízást, hogy a különböző szereplőkkel az EU intézményekben és a világ különböző pontjain kapcsolatokat építsen ki. Mandátum a második felét kezdte el, és um, igyekszünk intézményünket az ő munkájának következtében úgy átalakítani, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Energiát fordítunk majd arra, és biztosítva, hogy megfelelő szakértőkkel rendelkezünk, és megfelelő szakértelemet gyűjtsünk, halmozzunk föl, és mm, nyomon kövessük az új technológiákat, és persze mm, egy mm, első rangú titkársági munkát is végezzünk, így végezve az e és munkáját a legmagasabb szinten. Még egyszer köszönöm szépen az önök támogatását, köszönöm az elkötelezettségüket az elmúlt években, és örömmel tekintek eh, a jövendőbeli együttműködésünk elébe. Thank you eh, for... Köszönöm szépen. Vutarelli úr a szakbizottságunk nevében a 2016-os helyzetről való jelentést, és most Bóni úr kap szót. Thank you very much and, uh... Köszönöm szépen, és köszönöm a beszámolót, és köszönöm a tevékenységét, amelyet 2016-ban folytatott, néhány megjegyzésem és kérdésem is lenne. Tehát a magánélethez való jogvédelme tekintetében hogyan ítéli meg a helyzetet, hogy a GDPR végrehajtása során a vállalatok, az üzlet, sokkal inkább tisztában van a magánélethez, magánélethez való jog védelmével, és a jövőben ezt láthatóvá kell tenni, láthatóbbá kell tenni. Másodszorban, hogyan ítéli meg a végrehajtási folyamatot, a GDPR végrehajtási folyamatát, bizonyos országok elől vannak, néhány tagállamnak problémái vannak, és hogy gondolja, hogyan tudnak segíteni a tagállamoknak? Hogy a GDPR, az adat, általános adatvédelmi rendelet jobban érvényre jusson. Tehát önnek eh, felügyeleti szerepe van, és az Európolnál is van felelősség a magánélethez való jog védelme tekintetében. Esetleg további adatokat is tudna nekünk mondani erről az együttműködésről, mert szerintem ez egy nagyon jó kombináció, hogy a biztonsági témákat és a magánélethez való jogot összekapcsoljuk. Az utolsó kérdésem, az utolsó problémám pedig az, az adatvédelem etikai vetületére vonatkozik. Tehát van egy etikai tanácsadó csoport, és számos témán dolgoznak. Ez nagyon lényeges a robotizáció korában. És érdekel az is, hogy milyen következő lépéseket terveznek, és miket szeretnének bemutatni, mert nagyon sok iránymutatóra van szükségünk ebben a tekintetben. Köszönöm. Jan Olbrecht. Én is szeretném megköszönni a jelentést, és Bóni kollégával együtt kihangsúlyoznám, hogy nagyon lényeges dologról van szó egy jelentős időben, az Europolhoz fűződő viszonya érdekelne engem is, illetve a, az interoperabilitás a bűnüldözés területén hiszen nagyon intenzív vita zajlik arról, hogy milyen forgatókönyvet kövessünk, és a bizottság is arra kér minket, hogy vezessük őket az interoperabilitás tekintetében, hogy hogyan működhet ez. És szeretném hallani, hogy hogyan látja a legjobb forgatókönyvet. Az adatbázis tekintetében, tehát többé-kevésbé megvalósíthatóbb az, hogy hozzáférjünk az adatrendszerekhez, vagy pedig ez egy olyan kérdés, hogy új normákhoz kell alkalmazkodnunk. Én úgy gondolom, hogy a gyakorlati munkában az Európa részéről az információs rendszerek bizonyos tekintetben már összezavarodnak, Engem pedig az érdekelne, hogy ezeket a rendszereket, ha összekötik, akkor a célok korlátozása nem jellemzi majd ezt az ágazatot? A második kérdésem pedig az, hogy a 29-es munkacsoport munkája hogyan zajlik, tehát ez egy új adatvédelmi testület, ez pedig új nekünk is, és az általános adatvédelmi rendelettel milyen kapcsolatban van ez? Gondolja, hogy az előkészületi munkák nem csak a titkárság tekintetében, hanem az iránymutatók tekintetében, amelyet, amelyeket ezen a területen fel kell állítani, úgy haladnak előre, hogy egy új adatvédelmi testület jön létre az összes szükséges iránymutatóval? Mondjuk jövőre? Vagy a parlamenten rajtunk áll, hogy ez a fejlődés, ez a tendencia nyitott kérdés marad? Köszönöm. Köszönöm, Jan. Natali Grisbeck. Köszönöm szépen. És köszönöm ennek a nagy dossziénak a bemutatását. Az első kérdés kimondottan azokra a kérdésekre vonatkozik, amelyekről már a kollégák is beszéltek, de én is szeretném, hogyha egy kicsit konkrétabban megvizsgálnánk ezt a helyzetet, és pontosabban látnánk azt, hogy mit jelent mindez, Tehát hogyan működik műveletileg ez a rendszer 2018-ban? Jobban szeretném ugyanis látni azt, hogy a koordináció hogyan működik, az irányítás hogyan működik. És vajon minden kész lesz -e időben, illetve a KKV-kat mennyire tudjuk segíteni mennyire állunk mellettük, hiszen ők azért aggódnak emiatt az intézkedés miatt. Hogyan látja ön azt, hogy hogyan lehetne jobban segíteni az ő munkájukat, hiszen itt a guideline-ok tekintetében fontos látni mindezt. Nem szabad, hogy nehéz helyzetbe hozzuk őket. Aztán van egy másik kis kérdésem is, ez sokkal indirektebb kérdés és kimondottan a gyermekjogokra vonatkozik, a lehető legjobban szeretnénk támogatni a gyermekeket. Nem tudom, hogy hogyan lehetne a gyermekek adatainak védelmére ösztönözni az érintett feleket, hiszen itt személyes adatokról van szó, és ezt minden hálózatnak tudnia kell kezelni. Köszönöm. Köszönöm, Natali. Esetleg más kolléga hozzá kíván-e szólni? Van még időnk, tehát nyugodtan kérdezzenek. Kérem, tegyék meg. Köszönöm szépen. Bóni úr. kimondottan értem azt, hogy ő mire gondol, és egyetértek az elhangzottakkal. Még nem vagyunk teljesen készen. Hogyha a legutolsó Euróbarométer felméréseire gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy a GDP arányosan itt változnak az adatok. Vagyis még egyelőre nem teljesen látványos ez az állampolgárok előtt, de mégis ott van a változás. Ezt a kollégák az Európai Bizottságban és más érintett felek is kimondták, hogy a következő hónapok során egy kampányra van szükség, és más intézkedésekre is. Ezeken keresztül tudjuk a helyzetet befolyásolni, ezt akkor lehet majd megtenni, amikor a GDPR működik. Nos, hát most egyenlőre specifikus referenciák léteznek, tehát odafigyelünk erre a kérdésre, és remélem, hogy a jövőben jobban oda tudunk figyelni. Cipruson találkozott most az Európai Adatvédelemmel foglalkozó grémium, és nagyon fontos az, hogy az Európa Tanács keretein belül is jobban szinkronizáljuk a munkát, harmonizáljuk a munkát, tovább menjünk a standard csatornákon, tehát új kommunikációs eszközök felhasználására gondolok, és főként arra, hogy bizonyos hálózatokkal jobban felvenni a kapcsolatot, iskolákra gondolok, egyetemekre, és így tovább. Tehát a nyelvezetben is változásokat kell eszközölni. Több mint húsz éve dolgozom ezen a területen, úgyhogy ugye itt szakértők dolgoznak ezen a területen, jogászok, nem jogászok, és így tovább. De azért az adatvédelem nagyon-nagyon nehéz helyzet amikor azt mondjuk, hogy digitalizáljunk, az nem csak a dinamitás, nem csak dinamizálja a helyzetet, vagy dinamikussá teszi, hanem arra is törekednünk kell, hogy az emberek jobban ismerjék a jogaikat. Az implementációs záradékokkal kapcsolatban szerintem jó úton tartunk, de azért még itt is munkára van szükség. pozitívnak ítélem azt, hogy 47 ö, intézkedésből 25 a GDPR intézkedések közül delegált jogi aktusok formájában valósult meg, és ezeket most iránymutatásokra cseréltük le. Ez hatalmas munka volt, és hatalmas munka vár még ránk ezen a területen. Persze nem gondolom, hogy 2018-ig mindent meg lehetne oldani. Az IDPP e is dolgozhat az iránymutatásokon, és fontos az is, hogy a GDP árt specifikus konzultációkba is bevonjuk. Ez egy inkluzív folyamat kell, hogy legyen, Számomra ez talán a legfontosabb ezen a területen. Kicsit szkeptikus vagyok viszont azzal kapcsolatban, hogy mi történik tagállami szinten. Nagyon fragmentált szerintem a megközelítés. Vannak olyan országok, amelyek igencsak nagy lemaradást mutatnak, és vannak olyan országok is, ahol viszont nagyon kevés változtatásra van szükség. És igaziból én nem is azt szeretném, hogy további intézkedéseket valósítsunk meg. Vannak olyan országok, például az egyik ország azzal kezdte a munkát, hogy a rendeletet azonnal implementálja, de elképzelhető, hogy nem is értette, hogy egyáltalán milyen megközelítést javasolunk mi itt most. A parlament és ez a szakbizottság különösképpen közelről kellene kísérje, nyomon kellene kövesse azt, hogy mi történik, hiszen önöknek van egy nagyon jó eszköz a kezében. Arra gondolok, hogy a nemzeti parlamentekkel való együttműködés révén ezt meg lehet ejteni. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon érdekes workshop is megvalósult itt a parlamentben. Szerintem folytatni kellene ezt a munkát, ezt javaslom, ezt ajánlom, hogy a nemzeti jogalkotókkal maradjanak kapcsolatban ezen a területen, tehát nem csak a kormányokkal és a hatóságokkal. Ami az Európolt illeti, itt megszerveztük az első együttműködési értekezletet 2014. júniusában, és azóta is rengeteget tanultunk az ő szakértelmükből, tapasztalataikból, és az Europol szinte azonnal meg is valósította a, az ajánlásokat. A második gondolat pedig az, hogy a kollégákkal megpróbálunk együttműködést kialakítani, és azt az alapelvet követjük, hogy a felülvizsgálatot meg kell ejteni, de a nemzeti hatóságoknál dolgozó kollégákkal együttműködve lehet ezt végrehajtani. Az Európollal való együttműködés leginkább a felülvizsgálatban, illetve a koordinációs csoport munkájában testesül meg. Szerintünk itt most egyszerűsítésre van szükség. A, 2001, a 45 per 2001-es rendelet értelmében egy két lépcsős megközelítést alkalmaz a bizottság, de talán nagyobb ambíciókra lenne itt szükség. Meg kellene vizsgálni azt, hogy hogyan lehet gyorsabban, fellépni az irányítás harmonizációjában az adatvédelem területén. Az egyik lehetőség az, hogy hogy ne felejtsük, illetve hogy felejtsük el a rendszerek hármas működését, és az edpp t kellene a koordináció súlypontjává tenni. A tanácsadó testületnek pedig független testületként kell dolgoznia, és egy első félidős jelentést már el is készítettünk. Ezt tavaly egy workshop formájában készítettük elő, amelyen jogászok vettek részt, és a következő találkozóra már május 18-án kerül sor itt ebben a házban, ahol um, tiszti orvosok uh, és uh, jogászok, különböző szakterületek uh, szakértői fognak megjelenni, ez egy közmeghallgatás lesz, és az után fog majd megvalósulni az előzetes tervezet, még az év vége előtt, és a végső verzió megvalósulása előtt még szeretnénk bemutatni a háttérdokumentumokat is. Én azt gondolom, hogy a világ odafigyel most az etikus dimenziókra, a privátszférához való jog és az adatvédelemhez való jog nagyon fontos, ugyanakkor az összes problémát nem lehet megoldani, konszenzusra van szükség, de nem lehet ezt mindenben elérni, mert technikailag sem megvalósítható, és ugyanakkor erkölcsi értelemben is oda kell figyelni ezekre a kérdésekre, tehát a cégek is odafigyelnek. És meg kell vizsgálnunk azt, hogy kinek mihez van joga, kik azok, akik a különböző szinteken egymás kiegészítve felléphetnek, és az Európollal kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy az interoperabilitás a legfontosabb. Szerintem a redukció ad unitátem mottót használnám ezen a területen. Szükség törvényt bont. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai történelmen végre felül kellene emelkedni, és meg kellene vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehetünk ambiciózusabbak. Ezen kívül kockáztatjuk azt is, hogy a az adatbázisok a belépési és kilépési rendszerben, a CISZ-re gondolok, és más adatokra, amelyek sajnos duplikált formában jelennek meg, tehát különböző helyeken tárolják őket, a rendőrség, rendvédelmi erők és az igazságszolgáltatás részéről a hozzáférés nagyon bonyolult, nehézkes, és ugyanakkor meg kell őrizni a korlátozást a hozzáférhetőség területén, de mégis jobban oda kell figyelnünk arra, hogy az egyik oldalon hogyan valósul meg a határvédelem, és a, második, a másik oldalon pedig az igazságszolgáltatás. Tehát itt az elsődleges és másodlagos felhasználás között kell különbséget kell tenni. Holnapra egyébként ezzel kapcsolatban meg is jelenik egy anyag, amely 8 hónap munkáját öleli fel, és mi is részt vettünk ennek az előkészítésében. Egy nyilatkozatot is tettünk Dióhéjban, ebben azt mondjuk, hogy az adat védelem nem inkompatibilis a harmonizációval. A kérdés inkább olyan, fér, olyan értelemben ragadható meg, hogy administratív szempontból mit lehet tenni milyen megközelítést lehet alkalmazni. A jó célok nem feltétlenül valósulnak meg a jelenlegi korlátozási rendszer mellett. Hogyha egész egyszerűen a jogalapot megváltoztatjuk, az se jó, mert akkor bármit lehet tenni. Itt a cél korlátozása nagyon fontos, és itt nem, ad, nem csak az adatvédelemről van szó, nem az adatvédelem az, amely a szimplifikáció és a harmonizáció ellenébe megy. Az iránymutatásokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy minden bizonyal az EDPP-t felhatalmazzuk arra, hogy készen álljon. Én magam is már lefoglaltam a termeket május 24-ére a következő év május 24 éjére amikor majd más kollégákkal együtt a belső szabályokat akarjuk lefektetni, és megpróbáljuk világossá tenni, hogy hol vannak azok a nehéz határvonalak, hogy egyrészt segítsük a határőr kollégák munkáját is, de ugyanakkor a mi ö, kollégáink csak az IDPP jövőbeli elnöke felé tartozanak elszámolási kötelezettséggel, illetve jelentési kötelezettséggel. Jogi személyiséggel fogunk rendelkezni, és ugyanakkor gyakorlatilag egy hadsereg nélküli állam vagyunk, tehát a büdzsé, az IT, a fenntartás, a személyzet és a tevékenységek mind-mind másoktól függnek. Tehát nehéz lesz ez a folyamat, de azért mi bízunk benne, hogy a kollégákkal együtt ezt meg tudjuk majd valósítani. Ami az iránymutatásokat illeti, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok dokumentumot elfogadhatunk, majd egyik-másik egyébként rendkívül bonyolult, administratív jellegű dokumentumokról van szó. A 29-es cikk bizottsága munkájáról szeretnék itt említést tenni, és azt is meg kellene gondolkodnunk, azon is el kellene gondolkodnunk, hogy az elszámoltathatóság elvét is bevezessük az adatvédelmi hatóságok számára, és ebből a szempontból azért a házi feladatot nem mindenki végezte el. Azért engem meglep az, hogy azok, akik hosszú éveken keresztül inzisztáltak, és azt mondták, hogy a GDPR legyen rugalmasabb és nem annyira kötelező jellegű, most pont az ellenkezőjét mondják ezek a szereplők. Tehát megpróbálunk lavírozni és megtalálni a legjobb megközelítést. Jó kérdések érkeztek, ami a privát szférához való jog pajzsot illeti. Hát mi adatvédelmi szervezetként nem igazán vagyunk elragadtatva, de tiszteletben tartjuk a vonatkozó irányelv vonatkozó döntést, és megvalósítjuk azt. Azt is látjuk, hogy nagyon sok javulás tapasztalható ezen a területen, de a legnagyobb probléma továbbra is a felülvizsgálat részre, vagy a felügyeleti részre vonatkozik, nem a kereskedelmi problémákra. Azok a dokumentumok, amelyeket mi magunk és a 29-es cikk bizottsága elfogadtak, e, arra vonatkoznak, hogy megfelelő megvalósítást tudjunk biztosítani, mert eddig kicsit olyan állóvíz volt ez a helyzet, úgyhogy most arra van szükség, hogy megvalósítsuk a döntéseket. Az Egyesült Államokban azt mondtuk a kollégáknak, hogy jelzésekre van szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a Federal Trade Commission, és információkra van szükségünk a FISA 7.2-ről, a 28-as irányelvről, Amennyiben ez a stratégiai partner érdekelt abban, hogy folytassa a munkát és dokumentumokhoz, illetve adatokhoz tudjanak hozzáférni, akkor az implementációt megfelelőképpen kell megvalósítsák. Persze értjük azt is, hogy az adminisztráció változása, vagy vált, adminisztráció váltás miatt most késik egy kicsit a dolog, ez volt egyébként a helyzet akkor is, amikor az Obama adminisztráció megkezdte a munkáját. Ezzel kapcsolatban már sikerült azonosítanunk, hogy kik azok a partnerek, akikkel együtt tudunk működni. Mi egyébként készen állunk. És vissza szeretnénk térni a korábbi helyzethez. Azt szeretném még elmondani, hogy a privát a Privacy Shield, tehát ez a pajzs vagy védelmi eszköz egy olyan eszköz, amely tulajdonképpen csak az adat átadásra vonatkozik. Most a GDPR miatt a profilozás megvalósítása óta még fontosabb. Tehát a Privacy Shield az nagyon is értékes, ugyanakkor a perspektívában kell, perspektívába kell ezt helyezni, és a jövőre mindenképpen az interoperabilitást javítani kell a különböző jogrendek között. Gyermekjogok. A figyelemfelhívás az egyik fontos terület, egy másik fontos kérdés a monitorozásra vonatkozik, a tagállami döntések tekintetében a releváns kor megállapításra vonatkozólag. A jövőre nézve egyébként jó jelzéseket kaptunk, és reméljük, hogy a tagállamok is ugyanebbe az irányba fognak elmozdulni. A 29-es munkacsoport nagyon sok energiát fektet abba, hogy figyelemfelhívó kampányokat, kezdeményezéseket indítsanak be, pontosan abban az értelemben, amiről önök is beszámoltak. Tehát próbáljuk meg a, az információ ö, áramlását megfelelőképpen szabályozni. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. We have time for just. Köszönöm szépen. Néhány rövid kérdésre maradt időnk. Igen, csak kíváncsi vagyok. A 29 szik alapján működő bizottságot azért hívták össze, mert hogy a rendelet hatálytalanította az irányelvet. Ilyen módon meg akarják-e változtatni 29 szik alapján működő bizottság munkacsoport nevét, hiszen a rendelet felülírta az irányelvet. Becker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem van csupán. Milyen szerepet játszik a pseudonomizálás, azaz a névtelenítése az adatoknak az anonimizálása mellett, ugye az anonimizálás és a pseudonomizálás, mint két jelenség, hogyan viszonyul egymáshoz. Más nem kéri a szót, hát akkor megadom ennek a szót, Buttarelli úr. Az emberek a rövidítésekkel nem törődnek. A 29-es cikk alapján dolgozó munkacsoport el fog tűnni, a következő hetekben nem kell megváltoztatni a nevét, hiszen az EDPP fogja helyettesíteni. Elemeztük az EDBB és az EDBS közötti hasonlóságot, de fontos az, hogy senkit ne veszessenek félre a rövidítések, a munka zajlik. A GDPR, az általános adatvédelmi rendelet, nagyon jó jelzéseket ad arra vonatkozólag, hogy nagyon jó iránymutatást ad az ellenőröknek, egyszerűsíti a mindennapi munkájukat, az azonosítható egyének eh, megállapítását szolgáló adat szűrés területén, mindazokon a területeken, ahol a rendelet hatája rendelkezik. <clears throat> Fontos, hogy a meglévő és releváns védelmet eh, a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. Nos, a pseudonomizáció egy olyan gyakorlat, amely már most zajlik. A technológiai trend abban áll, hogy az egyéneket egyre inkább azonosíthatóvá és újra azonosíthatóvá teszik. 10-15 év múlvára azt gondolom, hogy a személyes adatok fogalma el fog tűnni. Azért, mert a technológiák amelyek a big data alapján profilokat készítenek AI-vel, mesterséges intelligenciával, lehetővé teszik majd, hogy akár anonimizált vagy pseudonomizált információk, álnevesített információk alapján is azonosítsák az embereket. Nagyra értékelem, tehát a jogszabályalkotók erőfeszítéseit, hogy különböző védelmi osztályokat dolgozzanak ki, de folyamatosan technikai elemzést is végeznek. Nos, az IPEN hálózatban, amelyben kutatók vesznek részt, egy projektünk zajlik, melynek célja, hogy, hogy az applikációk default vagy alapállású pozíciójában ö, dolgozzuk ki az álnevesítés, a pseudonomizáció lehetőségeit a hálózatban zajló kutató munka eredményeit közé tesszük. Érdekes munka ez, és érdemes erre fog koncentrálni majd az adatvédelmi hatóságoknak. De biztos, hogy változik a helyzet, ahogy a technológia is változik. Hogyha más nem kéri a szót, akkor lezárom ezt a napirendi pontot de jelzem, hogy május 29-én King biztos fogja, fog a szakbizottságunkban beszámolni az adatvédelmi jelentésről. Persze az intézmények közötti távolság fennáll, intézményes, strukturális távolság fennáll, de ugyanakkor rengeteg dossziében, rengeteg ügyben dolgozunk együtt, és persze örömmel tekintünk a EDPS-sel, az Európai Adatvédelmi Biztos hivatalával való együttműködés elébe. Köszönöm Buterelli úr, és köszönöm a kollégáknak is az érdeklődését. Már is tovább megyünk, kollégák. Egy megbízást adtunk a terrorizmus ellenes uniós politikák helytállása, koherencia és hatékonyság kérdésének vizsgálatára. A parlament állampolgári jogi és alkotmányügyi tematikus főosztálya készítette el ezt a jelentést, mely még egyszer mondom, a terrorizmus ellenes uniós politikák helytállóság, koherencia és hatékonyság kérdését vizsgálja hét specifikus országban. Azt kértük, hogy az EU terrorizmus elleni fellépését vizsgálja meg, a kiskapukat, az párhuzamosságokat, a intézményközi együttműködést, az adatcserét, a robbanóanyagokról, a fegyverekről, terrorista tevékenységről, stb. Illetve arról is készítsék el vizsgálást, hogy hogyan lehet fellépni a radikalizáció ellen. A tanulmány két szerzője itt van, Bibi von Ginkel, az International Center for Counterterrorism ről, től, illetve Wim Vensik a Price Waterhouse Coopers-től. Kérem, hogy a két szerző mutassa be a tanulmányt. És kérem, hogy fejenként mondjuk 7-8 percben uh, szólaljanak fel. Hát, ha együtt csinálják, akkor ez még jobb és inkább próbálják rövidre fogni a mondandójukat, semmint hogy túl hosszú lére eresszék azt már, amennyiben lére lehet ereszteni egy mondandót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy lehetőséget annak, adnak arra, hogy bemutassuk ezt a tanulmányt. A londoni és stokholmi terrorista támadások után felhördül a nemzeti lakosság, és gyakran azt mondják, hogy valamit tegyenek már, és bizony gyakran néha csak valamit tesznek a hatóságok, a, kihangsúlyozva, hogy az ő felelősségük a biztonsági helyzet e értékelése, illetve megfelelő koherens és szakpolitikákat kell alkalmazniuk. Ez a feladatuk, ez a lehetőségük. Nos, az Európai Parlament által nekünk adott megbízás arról szólt, hogy a jelenlegi szakpolitikai architektúrát vizsgáljuk meg, megvizsgálva párhuzamosságokat, illetve a különböző kiskapukat, melyet a gonosz szándékú elkövetők kihasználhatnak. És veszélyeztethetik eh, így a határainkat, eh, hozzáférhetnek fegyverekhez, robbanóanyaghoz, eh, illetve hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan kriminalizálódik a populáció, milyen radikalizációs jelenség történik. Azt is feladatul kaptuk, hogy vizsgáljuk meg a szakpolitikák legitim voltát, és hatékonyságát a PVC, illetve az ICC vizsgálta meg ezt a kérdést. Hét speciális tagállamra bontva. Legjobb gyakorlatokat próbáltuk meghatározni a egyes szakterületeken szakpolitikai opciókat fogalmazunk meg az EU terrorizmus elleni szakpolitikájának jövője tekintetében, és a jövendőben feltáruló kihívásokról is szólunk, keresve a célra vezető megoldásokat. Kollégámmal Ma pedig a Bibi von Ginkellel a legfontosabb tanulmány, a tanulmány legfontosabb eredményét fogjuk bemutatni. Köszönöm szépen, Elnök úr, köz, kedves képviselők, köszönjük a meghívást. A terrorizmus elleni politikák fő célja az, hogy hatékonyak. Azt szeretnénk, hogy hatékonyak legyenek. Éppen ezért teljesen logikus, Fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a meghozott szakpolitikai döntések célra vezetőek-e vagy újakra van-e szükség. Különböző okoknál fogva különböző példákat hozhatnánk fel. Sajnos Ugye itt a szlájdon az egyik svéd támadást láthatjuk, és felmerül a kérdés, hogy a szakpolitikai válaszok elegendők voltak az ilyen támadások megakadályozására, vagy akár megelőzésére is. Lássuk meg tehát ezt a Lássuk ezt a támadást. Mi történt? Ez egy magányos támadó volt. Egy visszautasított menedékkérő volt, aki kis piti bűnözőként működött, és nem egy nagy nemzetközi hálózat tagja volt, amely intenzíven kommunikált volna egymással a tervezett gonoszságaikról. egész egyszerűen ellopott egy egyszerű teherautót, és ezzel pedig az emberek közé hajtott. Ezt a mindennapi élet veponizációjának nevezzük, azaz a mindennapi életben fellelhető eszközöket fegyverként használja. Kérdés, hogy mit tehetünk ez ellen, ez ellen a jelenség ellen? Az ilyesfajta támadásokra a válasz nem a a nagyobb ellenőrzés a logisztikai hálózatban, hanem sokkal inkább meg kell értenünk a radikalizáció folyamatát, és előjelző rendszert kell kiépítenünk, illetve a veszélye forrásokat korán fel kell ismernünk. Azt is meg kell tanulnunk, hogy egy picit előtte járjunk a jelenségeknek, a tendenciákat megelőlegezzük. Lássuk a következő tende- um, diát, vagy fóliát. Diát. Jól meg kell értenünk, tehát, hogy mely trendek fejlődnek ki. Ez a slide az úgynevezett lone wolf, vagy magányos farkas támadások um, változását mutatja ez az elkövetkező öt évek trendjére utal. Jól látható, hogy a magányos farkas támadások száma jelentősen nőtt. Éppen ezért a biztonsági és hírszerző ügynökségeknek az információ szerzés módozatát úgy kell kialakítaniuk, hogy már korán megelőlegezzék, vagy előre jelezzék, hogy esetleg egy magányos farkas támadásra készül. A következő fóliám pedig um, egy elemzést látnak. Látjuk, hogy um, a fegyverek és a kiválasztott célok tekintetében is diverzifikálódott a helyzet az elmúlt években, ez pedig komplex kihívások elé állítja a biztonsági szolgálatokat, a rendészeti szerveket. Mert hogyha valaki mondjuk egyszerűen csak egy hatalmas konyhakéssel kezdi megtámadni az embereket, hogyan lehetne erre felkészülni? Fontos, hogy ezt lássuk, ezt érezzük, hiszen ha tudjuk a veszélyeket, jobban fel tudunk rájuk készülni. Itt tehát egy-két hiányosságra hívom fel a figyelmet, ezekről egyébként a jelentésünk is szól. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy e hosszú távú minta elemzésre nagyobb e, e, erőforrásokat fordítsunk, és a kockázat, illetve fenyegetettsége helyzetet folyamatosan vizsgáljuk, ne az Európol által évente egyszer kiadott jelentésre építsünk, hanem dinamikusan kövessük nyomon a helyzet változását, és ne csak az elkövetői csoportokra lebontott jelenségekre figyeljünk, hanem mindenfajta információt, amelyek egyébként hozzáférhetőek, kapcsoljunk össze, feltérképezve így a fenyegetettség helyzetét, biztosítva így, hogy a különböző szereplők közötti fellépés is koherensebbé válik. Lássuk a következő fóliát. Még egyet kérek, egyel tovább. <clears throat> Láthatják itt, Hogyha megvizsgáljuk a terrorizmus elleni fellépést az EU-ban, azt mondhatjuk, hogy ezek krízis által befolyásoltak. Itt szerepelnek azok az intézkedések, szakpolitikák, stratégiák, akciótervek, amelyeket az évekre lebontva bevezettek, és látható mindig, amikor egy terrorista támadás történik, az EU-ban neki durálkodnak, és új polot politikákat vezetnek be. Kérdés persze, hogy ez egy mélyreható elemzésen alapszik-e ezen fellépések bevezetése, vagy pedig egész egyszerűen a közvélemény felhördülésének teret adva, fűhöz, fához kapva, hirtelenkedve vezetnek be egy politikát. Márpedig minden politika hatékonyságát komolyan meg kell vizsgálni. Még egyszer mondom, tehát a fellépés bizony sajnos krízis motivált volt, Értem, hogy ezt így most nagyon nehezen fogják látni, és nagyon sok információt sűrítettünk össze ezen a táblázaton, de itt az EU által végrehajtott intézkedéseket foglaltuk össze. Ez nagyon sok minden, nagyon komoly eredményeket értek el. Értünk el. De a fóliából is látható, hogy nem eléggé koherens és konzisztens a fellépés. Az adatmegosztásról pedig a kollégám fog most beszámolni. Um, has been... Tehát amit sikerült eddig elérni európai szinten, főleg az együttműködés területén, az adatbázisok közötti csere, és említetnénk az Európai Terrorizmus elleni központot, tehát most néhány példát mondanék az adatcseréről és a határőrizetről. Tehát többféle adatrendszerre, adatbázisra, többféle rendszerre is rámutathatunk. De ezek nagy mértékben hozzájárulnak az Európai Unió biztonságához. És ezeket az eredményeket az Európai Unió nélkül nem lehetett volna elérni. És a terrorizmus elleni harc jelentős hozzáadott értékkel rendelkezik. Nagyon lényeges a külső határok védelme, és a terrorizmus elleni harc nem is a leg jelentősebb célkitűzés a határvédelem tekintetében. De nagyon fontos a biztonsági kockázatok menedzselése a külső határokon. Tehát, hogyha megnézzük az intelligens határőrizeti rendszereket, akkor itt a hozzáadott érték korlátozottnak tűnik a hatástanulmányok alapján, de a gyakorlati szakemberekkel folytatott beszélgetések is ezt mutatják. Tehát nem kérdőjelezik meg a rendszer hozadott értékét, de vélemények szerint hatékonyabbá kellene tenni. Tehát nagyon fontos az adatcsere. A biztonsági ellenőrzések nem csak a bűnüldöző szervek részéről fontosak, hanem nagyon fontos például a titkosszolgálatok tekintetében is. De mindenképpen a fragmentációt említeném meg. Amit látunk, hogy a rendészeti szervek között és a biztonsági szervek között nem mindig tökéletes az együttműködés. És sokkal intenzívebbé kellene tenni a szervek között és a tagállamok közötti itt azt szerettük volna bemutatni, hogyha az információk megvannak, akkor hogyan oszlanak ezek meg a különféle rendszerek között. Tehát nem az összes releváns adatot osztanak meg egymással a tagállamok. Tehát, hogyha megnézzük az információ csere jellegét, akkor elmutatjuk, hogy a személyes kontaktusok még mindig nagyon lényeges szerepet játszanak az információ megosztásban. Másrészt vannak visszatérő témák a szakértők között, ami úgy írható le a legjobban, hogy a bizalom hiánya. Tehát, hogy egyszerűen nem bíznak egymásban hogy most aláhúzzuk ezeket az aggodalmakat. A lényeg az, hogy nagyon sokan se nem hajlandók adatokat megosztani a bizalom hiánya miatt. Tehát bizonyos országok nagyon sok adatot töltenek fel megosztásra, más országok meg nem. Tehát vannak olyan országok, amelyek nagyon sok információt juttatnak el például az Europol rendszerébe, más országok meg nem de néhány szakember azt mondja, hogy nem az adat hiánya lényeges, sőt, azt is állítják, hogy nagyon sok adat van, hanem az adatok minősége a lényeges. Tehát a mennyiség helyett a minőség fontosabb. Tehát még nagyon sok tennivaló van ezen a téren, főleg az adatok minőségének javítása érdekében. Köszönöm természetesen felmerül az adat megosztás és a határellenőrzés tekintetében a hatékonyság kérdése. Tehát, hogy a jelen terrorizmus ellenes politikák mennyire hatékonyak. Tehát amire szükség van, az egy stratégiai vízió és egy összehangolás. Hiszen, amint látjuk, nagyon szétaprózódott politikák vannak, tehát olyan, mint egy patchwork, össze-vissza van foltozva, és szükség van egy egységes stratégiára, szükség van egy világos vezetésre. De nem tudom, hogy mennyire ismerik a témát, de túl sok szereplő van. És uh, igazából egy jobb összehangolás kellene és valahogy kevesebb részvevő. A lényeg az, hogy a rövid távú és a hosszú távú stratégiákat összehangoljuk. Csak is így tudjuk hatékonyan felvenni a harcot a terrorizmus ellen. Nagyon lényeges az, hogy világos feladat megosztás legyen. Egy másik lényeges kérdés is nagyon jó lehetne. És az ajánlásainkban 23 ajánlásunk van, kihangsúlyozzuk ennek a fontosságát. Ahogy a kollégám már említette, már rengeteg hozzáférhető intézkedés van, és nagyon sok releváns is de nagyon sok az átfedés, és az átfedések mellett hiányosságok is vannak. Tehát teljesen emberi dolog az, hogy állandóan új reakciókat, állandóan új intézkedéseket javasolnak, de a gyakorlati szakemberek azt mondják, hogy a minőség a fontos, és hogy áramvonalasítsuk az intézkedéseket új intézkedések helyett. Tehát igazából a meglévő intézkedések minőségét kell garantálni új intézkedések helyett. Tehát ne legyen több intézkedés, hanem javítsuk a jelenlegi intézkedések színvonalát, és hajtsuk őket végre. Tehát új platformok helyett inkább a jó gyakorlatot kell megosztani, és a tagállamoknak igazából sokkal jobban együtt kellene működni a meglévő szabályok alapján. Ez nagyon lényeges, és kihangsúlyozom, hogy az európai stratégiának a megelőzésre kellene koncentrálnia. Van egy ajánlatunk, hogy egy jelentéstevő rendszert állítsunk fel a tagállamok részére, hiszen a megelőző intézkedések még nagyon önkéntes alapon működnek. Hogyha egy jelentéstevő rendszer van, akkor garantálhatjuk, hogy eh, az átláthatóság is adott, és nyomást is gyakorolni kell. De úgy gondoljuk, hogy eh, a politikai ciklust minél korábban be kell kapcsolni. Azt látjuk, hogy minden terrorista támadás után intézkedéseket hoznak, és akkor a terrorcselekmények után kezdenek el stratégiánkon gondolkodni az illetékesek. Tehát nagyon fontos, hogy hosszú távon is gondolkozzunk, és ne csak a terrorcselekmények után kezdjünk el tervezgetni. Tehát rendszeresen kell együttműködni, és világosan meg kell fogalmazni a politikai célkitűzéseket. És, és pedig intelligens módon, mindenkinek közérthető módon kell megfogalmazni a célkitűzéseket garantálni kell, hogy mindig legyen hatástanulmány az intézkedések tekintetében. Rendszeresen konzultálni kell, és nagyon lényeges a szakbizottság számára is ezeket a célkitűzéseket szem előtt tartani. Tehát igazából nagyon gyenge a megfigyelő rendszer, és hogyha komolyan vesszük ezt a munkát, akkor ki kell értékelni az eredményeket, és hosszú távú stratégiát ki kell, kell kidolgozni. Most köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszámolót. A beszámolójuk itt hozzáférhető a kollégek számára nyomtatott formában is és most várom a kérdéseket, gondolom, hogy felmerültek a képviselőkben kérdések is. Tehát most a kollégáknak adok szót, akik jelentkeztek. Tehát, hogyha, hogyha valaki szeretne hozzászólni, akkor kérem jelezze. Igen, igen, látom. López Aguilar képviselő kér szót, kettő percet adok. Kettő-három percet maximum. Such a, such an issue. Természetesen ez egy nagyon nagy kérdés, és hatalmas kihívás is mindannyiunk számára, főként itt ebben a szakbizottságban, a LIBE szakbizottságban. Mi órákig tudnánk beszélgetni erről a témáról, Köszönjük, hogy ennyire világosan fogalmaztak. Köszönjük a prezentációt, köszönjük a dokumentum nyíltságát, végigmentünk ezen a dokumentumon, és megfelelőképpen értékelni fogjuk ezt majd. Nos, a büntetés végrehajtási intézetek problémájára hívnám még fel a figyelmet, mert úgy gondolom, hogy ezben az értelemben is bevált gyakorlatra van szükség. Tehát melyek azok az országok, akik meg tudják akadályozni jobban a radikalizációt a börtönökben, és újra szocializálják a rabokat. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ne ö, laboratóriumokat hozzunk létre a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet bűncselekmények végrehajtására. És itt felhívnám a figyelmet az EU terrorizmus ellenes elhárítójára, mert van egy ilyen személy, lehet, hogy a Eurojust és a Europol önmagában nem elég, szükség van egy EU-s koordinátorra is, elképzelhető, hogy ennek is hozzáadott értéke lehet a meglévő stratégiákhoz és a terrorizmus ellenes elhárítás kérdéséhez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a Stockholmia bűncselekmény kapcsán jut eszembe az, hogy valóban hát nagyon nehéz mindent megakadályozni egy ilyen magányos farkas bűnelkövető esetében nem lehet megakadályozni azt, hogy mondjuk kés legyen náluk. Nos, hát úgy tűnik, hogy ő azért volt ideges, mert elutasították a menedékkérelmét. Itt egy személyes bosszú esetéről volt szó, néhány évvel ezelőtt egyébként volt egy nagyon hasonló eset is, egy eritreai személy esetében, és Svédországban ez két ember halálához vezetett. Vannak olyan események, amikor ez tényleg szervezett, de a stokholmi ügy esetében annyit mondhatunk el, hogy amennyiben ezeket a személyeket kiutasították volna az országból rögtön azután, hogy elutasítják a menedékkérelmüket, akkor ez nem történt volna meg. Ezen kellene elgondolkodni. Például az információ megosztása nagyon ismert téma, de Stockholmban ez azon, ez nem segített volna az ottani ügy megakadályozásában. Köszönöm Sargentini képviselő, köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy a felszólalók elmondták, hogy itt mi a probléma. A politikusoknak nem mindig egy, tehát ők nem értenek mindig egyet, és egy olyan politikai háttérre van szükség, amely esetében ezt mégis meg lehet valósítani. Én Amsterdamban ö, akkor dolgoztam az önkormányzatnál, amikor Teofan Hochot meggyilkolták. Mindent ö, ebből az ügyből tanultunk meg, és oda vezetett ez, hogy ö, a deradikalizációs programokban rengeteg pénzt fektettünk. És most 2000 tíz körül úgy tűnik, mintha ezek a programok már úgy lefutottak volna, és tessék, elkezdődött a szíriai háború, a dzsihadista öm, bűncselekmények, és valahol a kettő között, most újra odafigyelünk erre a kérdésre, de a kettő között kicsit úgy elveszett a lényeg. Hogyan lehet felhívni a figyelmet, és hogyan lehet megőrizni a figyelmet akkor, amikor a politika elfordul ezektől a kérdésektől, és a finanszírozási források is megszűnnek. Mit lehet tenni akkor, amikor politikai értelemben nem annyira aktív kérdésről van szó. Mit lehet tenni, mit lehetett volna tenni annak érdekében, hogy mindez ne történjen meg, amikor hosszú távú megközelítésekről beszélnek önök, amikor az elemzésekre hívják fel a figyelmet, amikor a jövőre való felkészülés munkáját hangsúlyoztuk, hát mit kellene konkrétan tenni a magányos farkasok esetében? Azt hiszem, hogy itt nyílt kapukon döngetnek, mi egyetértünk önökkel ebben, de én azt gondolom, hogy amikor történik egy ilyen bűncselekmény, akkor nekünk a helyzet magaslatán kell állnunk, vagyis kemény fellépésre van szükség, hogy az emberek érezzék, hogy mellettük állunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre a kérdésre még nem találtuk meg a választ. Köszönöm szépen, Sophie Intveld következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a szakértőknek is, hogy eljöttek. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam az önök beszámolóját. Hosszú ideje foglalkozom ezzel a kérdéssel, és remélem, hogy saját politikai értékelést is fogunk erről majd kialakítani. Erre már régóta várunk. A legfontosabb az lenne, hogy ne ideológiai alapon közelítsük meg a terrorizmus ellenes harcot. Itt inkább egy eredményorientált megállap, megközelítésre lenne szükség. Ugye itt a bevándorláshoz is kapcsoljuk ezt a témát sokszor, de hát minden definíció kérdése, amikor valaki egy ideges ember, vagy mérges, dühös ember bármi miatt, mert frusztrált, és elővesz egy konyhakést, vagy belehajt a tömeg, tömegbe, akkor most ő terrorista, vagy nem? Én azt kell, hogy mondjam, hogy azért történnek gyilkosságok, olyan értelemben, hogy ezeket mi politikai motivált, politikailag motivált gyilkosságoknak tekintjük, pedig nem terroristákról van szó. Tehát itt ezen kell elgondolkodni, az embereknek nagyobb biztonságot kell nyújtani. Két konkrét kérdésem lenne. A radikalizáció, mint kifejezés már elhangzott. Én a, az erőszakos, szélsőséges hozzáállás kifejezést jobban szeretem, nekem ez jobban tetszik, nagyon sokszor egyébként csak a szimptomákkal vesszük fel a harcot, és a tudományos világon kívül az emberek nem igazán próbálják megérteni azt, hogy mitől válnak ezek az emberek nyitottá az extrém gondolatokra, hogyan radikalizálódnak a propagandától, miközben másokat ez nem érint meg és mint nem is tanulnánk a múltból, a történelemből, voltak már korábban is terrorista hullámok, vagy olyan emberek, akik a 30-as években Spanyolországban, a spanyol polgárháborúban harcoltak, az ottani motiváció, az ottani gyűlöletbeszéd nagyon hasonlít egyébként a jelenlegi helyzethez. Tehát én azt gondolom, hogy itt meg kellene inkább érteni, hogy mitől cuppannak rá ezek az emberek a radikális gondolatokra. Azt kell, hogy mondjam, hogy a terrorizmus mindig is volt, ezt elfelejtjük. Nem csak szeptember 11-e óta létezik a terrorizmus. Jó néhány évtizede máshogy nézett ki a helyzet, és vannak esetleg ilyen csúcspontok, de meg kellene tanulnunk, hogy mi történik állandóan újra megpróbáljuk feltalálni a spanyol viaszt, és nem tanulunk abból, ami korábban történt, a korábbi terrorizmus történetéből. Thank you. And Jan Albrecht, please. Köszönöm, Albrecht képviselő. Köszönöm a bemutatót, az előadást, és köszönöm a tanulmányt is. Nagyon fontos ez a tanulmány minnyájunk számára. Örülök, hogy végre elemzés tárgyává tesszük a fellépésünk hatékonyságát, koherenciáját a terrorizmus elleni harc területén. Hosszú ideje beszélgetünk újton újra erről a kérdésről, miközben újton újra újabb intézkedéseket hoztunk, foganatosítottunk, anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen hatást érünk ezzel el az a benyomásom, hogy 29 különböző közegben lépünk fel az EU szintjén és a 28 tagállam szintjén. Itt nagyon fontos a harmonizáció, de még fontosabb, hogy tudjuk, hogy milyen fellépést érdemes folytatni a jövőben. Minek nincsen hatékonysága. Éppen ezért ki szeretném hangsúlyozni, hogy arról tájékoztattak, ezt hallottam ki az előadásokból, hogy a jobb végrehajtás nagyon fontos. A már meglévő szabályok és intézkedések jobb végrehajtása a kulcs. Tehát ezt valakinek el kell végeznie, valakinek végre kell hajtani, amit végrehajt. Gyakran beszélgetünk elméleti intézkedésekről, adatbázisokról, adatbankokról, rendszerekről. De mi van azokkal az emberekkel, akik a voltak éppeni munkát végzik? A hírszerzők, a alkotmányvédők, a rendőrök. Ők végzik a végeken, vagy a tagállamokban a munkát, és így próbálják majd megakadályozni a jövendő támadásokat. Ezek gyakran kis vagy közepes szervezetek. És valóban felmerül a kérdés, hogy teszünk-e valamit annak érdekében, hogy ezen szervezetek közötti együttműködést megerősítsük, megvizsgáljuk-e, hogy hol hiányoznak emberek, rendőrök, nyomozók vagy nyomozók működnek-e a különböző kontextusból, a tagállamokból jövő, más-más nyelvet beszélő és más kultúrából jövő rendészeti munkatársak együttműködése vagy sem. Ezek a kérdések. Köszönöm, Helga Stevens. Dank wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselőtársaim. Meg szeretném köszönni a két szakértőnek ezt a kitűnő előadást. Egy kérdésben arra van szükség, hogy az Európai Unió további eszközökbe, közö, további fellépésre koncentrálja erőfeszítéseit, mégpedig ez a feladat az, hogy a már meglévő eszközöket jobban használjuk, és a meglévő fellépéseket, eszközöket, hálózatokat jobban összekapcsoljuk egymással. Ez a koordináció és az együttműködés feladata. Nem új probléma ez, nem új keletű probléma ez. Kérdésem pedig a következő. Miért nézünk még mindig szembe a koordináció hiányának problémájával európai szinten? Az volna ennek az oka, hogy a tagállamok akarják magukhoz ragadni a hatásköröket? Vagy milyen okkal magyarázható ez? Tudom, hogy egy-két ország például az információ csere területén visszafogott, ez lehet, hogy az együttműködés hiányának egyik oka. Van-e mások is? Együttműködés nélkül ezt higgadtan kell látnunk, nem jutunk sehova. Azt is meg kell értenünk, hogy a mai terrorizmus, a közelkeleti helyzet egyenes folyományaképpen jött létre. Ezért bizony az kell, hogy legyen az érdekünk, hogy egyrészt a határokat jobban biztosítsuk, a külső határokat jobban biztosítsuk, másrészt a biztonságpolitikára is jobban koncentráljunk. Kérdezem, hogyan látják önök? Európai szinten ezen a területen eleget teszünk-e? Tudom, hogy az hatáskörre rendelkező biztos nagyon aktív, ezen a területen elegendő, amit a bizottság tesz, illetve amit az európai szintéren teszünk. Köszönöm. Birgit Zippel. Köszönöm szépen. Ginkel úr az stratégiáról és az intézkedésekről beszélt. Én pedig azt mondhatom, hogy minden egyes terrorista támadás után hallunk arról, hogy új intézkedéseket kell foganatosítani, de világos stratégiát nem látunk. Hogyha például mondjuk kézi fegyverekkel követtek el valami ö, támadást, akkor a kézi fegyverek használatát szigorítottuk meg, de hogyha most késsel vagy teherautóval gyilkolnak, akkor a kés kezelését fogjuk megszigorítani. A terroristák ráadásul nem mindig a harmadik államokból jönnek. Sőt, olyan emberek követték el a támadásokat, akik akár itt születtek, vagy hosszú ideig itt élnek és dolgoznak a mi országainkban. A tagállamok körében mégsem látom azt a hajlandóságot, hogy megelőzés és az integráció kérdésével foglalkozzanak nyomatékosan. És hogyha azt látjuk, hogy valaki hosszú ideig él az országainkban, utána pedig radikalizálódik, és akár ilyen magányos farkas lesz belőle. De nem csak velük van probléma, hanem az olyan emberekkel, mint Brevik. Hát a határőrizet nem tudta volna az ő tevékenységét megakadályozni. Nem lehet csak a határokat őrizni. Éppen ezért az előttem szólók által felvetettekkel értek egyet, hogy nem csak a megelőzés és az integráció kérdését kell hangsúlyozni, hanem igenis specialistákra, szakértőkre van szükségünk, akik megértik a radikálisok gondolkodásmódját, megértik, hogy hogyan működik a szintér, és próbálják megérteni, hogy kik lehetnek azok, akik esetleg támadást akarnak végrehajtani. Ez persze nem új üzenet amelyet a parlament megfogalmaz, mi szerint, hogy az információ cserét kell elmélyíteni. Helga Stevens kollégám is beszélt erről. Nem csak a tagállamok közötti problémáról van itt szó, hanem a tagállamokon belüli problémáról is. Jelesül az egyes ügynökségek, szereplők tartogatják, őrizgetik az információt, nem osztják ezt meg a társ szervekkel, és ez tagállami szinten is működik, hát még az EU szintjén. Azt is látjuk, hogy rendelkezésre álltak bizonyos információk, de nem ott, ahol ezt a legjobban felhasználhatták volna. Ez is egy probléma, és ezt a problémát nem lehet csak törvényekkel megoldani hanem a különböző szereplők figyelmét fel kell hívni arra, hogy meg kell osztaniuk a rendelkezésükre álló információt. Hogyha így végezetül elérhetjük azt, hogy nem mindig új intézkedésekről beszélünk, amelyek egyebirán tényleg sokba kerülnek, az adófizetők pénzét költjük el úgy, hogy nem igazán látjuk azt, hogy most egy igazi vagy legalábbis a biztonságból egy nagyobb részt teremtettünk meg. Nagyobb biztonságot teremtettünk meg. Az a lényeg, még egyszer mondom, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket, információkat jobban használjuk fel a megelőzésre, és a szakértőket bevonva próbáljuk feltérképezni, hogy milyen kihívások tornyosulnak előttünk, Máskülönben százával hozhatjuk az intézkedéseket, semmit sem fogunk elérni. Végezetül pedig Grisberg asszony, tessék. Köszönöm. Még egyszer köszönöm szépen mind a tanulmányt, mind pedig a prezentációt, ami nagyon szépen bemutatta az önök megfigyeléseit. Sajnálom, hogy csak angolul van egyébként meg. Örültem volna, hogyha anyanyelvemen is el tudom olvasni, de hát mindegy. Köszönöm szépen minden esetre a válaszokat is, mert úgy gondolom, hogy európai szinten kell választ adnunk, önöknek pedig mindenképpen a külső és belső eh, biztonságra való igény nagyon megnövekedett, és össze kell kovácsolódnunk, tehát egy stratégiai gondolkodásra van szükség, nem pedig egymásra kell mutogatni minden egyes terrorista támadás után, hiszen hatalmas változásokra van szükség, és egyesíteni kell az erőinket, És végül is fontos lenne olyan eszközöket létrehozni, amelyek koherens módon öm, újra és újra összekapcsolják a szabadságjogokat a biztonság megvalósulásával. Mi a PNR kapcsán nagyon sokat vitatkoztunk itt, hiszen a PNR nem európai megközelítésű, és eh, én azt gondolom, hogy eh, itt fontos lenne a nemzeti eh, stratégiákat összesíteni, mert nincsen rá lehetőség jelenleg, hogy európai szintű választ adjunk ezekre a problémákra, tehát egy egységes európai megközelítésre, eszközre van szükség, és ezen keresztül tudnánk sokkal hatékonyabbak lenni. Aztán itt van az inkoherencia a különböző adatbázisok között, és ezen a területen is arra van szükség, hogy önök elmondják, mit lehetne tenni, milyen adatokra van szükség, melyek azok a koherencia hiányok, amelyek megmutatkoznak, és végül is mindenkire szükség van-e európai szinten, vagy sem? Együtt kell fellépnie a terrorizmus ellen, vagy sem? Biztosan a biztonság növelése érdekében kell dolgoznunk, közös stratégiákra van szükség, és nem a részleges eszközök fogják megtalálni az utat a probléma megoldására. Tudom, hogy sok kérdést feltettem, de remélem, hogy azért tud majd erre választ adni. Köszönöm szépen. Köszönjük a jelentést, én is egyetértek az elhangzottakkal, Intveld asszonynal is, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan vita, amelyben előre kell lépnünk, és meg kell találnunk arra a kérdésre a választ, hogy mi az európai hozzáadott érték ezen a területen. Ugye itt vannak olyan csártok, amikre mindenkit buzdítanék, hogy nézzék meg, mert itt nem csak arról van szó, hogy a tanácson belül csak néhány szereplő foglalkozik a terrorizmus elhárítással. Itt van a terrorizmus elhárító koordinátor, és a bizottságnál is foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Az én kérdésem inkább olyan formában merül fel, hogy vajon tényleg elkerülhetetlen az, hogy az Európai Unió munkája egyeseket aggasszon. Igaz azért az is, hogy a terrorizmus ellenes fájlokat sokszor fragmentáljuk, tehát például pénzügyi oldalát különválasztjuk a PNR-re vonatkozó oldaltól, amennyiben egy EU stratégiában gondolkodunk. Vajon elkerülhetetlen az, hogy ezt a fajta tagállami kompetenciát közös kézbe helyezzük? Gyakorlati megközelítések miatt, vagy problémák miatt, vajon tényleg elkerülhetetlen az, hogy, hogy ez mindig egy kicsit ilyen fragmentált terület maradjon? Milyen európai stratégiára van szükség ahhoz, hogy ez ne, ne így legyen? Mi felé kellene elmozdulnunk? Hiszen a 2005-ös stratégia nagyjából megbukott, miért, és hogyha ez így van, akkor meg kellene értenünk azt is, hogy miért van ez így. Én egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy nincsen szükség új jogszabályokra, mert rengeteg, új, rengeteg van már, de EU-s szinten mit akarunk tenni? A PNR-en kívül melyek azok a területek, amelyekkel foglalkoznunk kell? európai szinten. Nem arról van szó, hogy nem akarunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, a probléma az mindig a hatáskörökben van. Milyen modellekben gondolkodhatunk, vannak-e olyan modellek, amelyekben a politikusok és más érintett felek másként lépnek fel, mint mi. Most nem országokat szeretnék hallani, hanem hogy milyen modellekben gondolkodhatunk. Én azt gondolom, hogy a politikusok mindig hajlandóak az új felé elmozdulni, mert az emberek ezt várják tőlünk. Well, thank you also. Köszönöm szépen a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a munkánk eredményes volt, amit ebbe a jelentésbe fektettünk. Legalábbis ez a benyomásom támadt. És most a kérdéseket megpróbálom, amennyire lehet megválaszolni, és kollégám is néhány kérdést megválaszol majd. López Aguilar képviselő kérdése. Tehát itt a bűnüldözési rendszer, illetve a büntetés végrehajtás szerepe. Itt is a, a jó gyakorlatokat kell összegyűjtenünk. És ez egy kicsit túlmutat azon, amit a jelentésben leírtunk, és örülök, hogy megkérdezted, és megválaszolhatom. És ez átvezet egy másik kérdésre is, illetve megjegyzésre, amit Sophie Intfeld tett fel, tehát itt a definíció kérdése. Tehát a radikalizáció egy folyamat. Ennek a vége pedig az erőszak lehet, az erőszakos bűncselekmények. Ebben megegyezhetünk, és ebből keletkezhet a terrorista cselekmény. Ez a terminológia. A deradikalizáció, a radikalizáció megszüntetés egy furcsa kifejezés, hiszen azt jelenti, hogy, hogy van egy radikális állapot, amiből valakit vissza kell vinni az úgymond normális állapotba. Kutatások és a tapasztalat azt mutatják, hogy a deradikalizáció egy nagyon nagy kihívás. És igazából nem, nem a, itt a, a lelki beállítottságot, hanem a viselkedést szeretnénk megváltoztatni. És a lényeg az, hogy a, a gondolkodásmódot, a beállítottságot kell megszüntetni. Az biztos, hogy a, a börtönök a radikalizáció melegágyai. És ez, ez, igen, ez egy kicsit túlzás, de, de az biztos, hogy a, hogy a, a börtönökben is van radikalizáció. Ez a tagállamoktól függ. Tehát tényleg vannak olyan tagállamok, amelyek programokba fektettek be, amelyek révén börtönprogramokat indítottak pszichológusokkal, vallási vezetőkkel, másfajta programokkal. Tehát ez, ez, ez megvan a jelen rendszerben, és így ez egy fajta rehabilitációs folyamat. És a rehabilitáció során kell garantálni, hogy az emberek megmaradjanak a normál életvitelben. De nagyon nehéz például, hogy egy elítélt bűnöző lakást kapjon, vagy munkát kapjon. Tehát komplex programokra van szükség, a deradikalizáció érdekében, hogy valahogy visszavezessük az embereket a társadalomba. És nagyon, nagyon lényeges az, hogy az emberek bejutnak-e ismét a társadalom körforgásába. És az is elképzelhető, hogy a saját közösségükben is szégyelik magukat. Tehát különféle jó gyakorlatok léteznek a tagállamokban, ahol léteznek ilyen programok, és vannak más országok, ahol teljesen ellenkező az eset. Tehát nagyon fontos egy radikalizációs tudatosító program, akár a börtönök munkacsoportjainál. Tehát a lényeg az, hogy legyen egy platform, ahol a jó gyakorlatokat ki lehet cserélni a tagállamok között az EU-s terrorizmus ellenes koordinációja. Most, most szóljak erről? Tehát itt a terrorizmus ellenes koordinátor, egy nagyon érdekes pozíció, egy nagyon limitált mandátummal, nagyon sok dolgot napirendre tűzött. És most a biztos is erősebben foglalkozik a témával, és látnunk kell, hogy ez hogyan működik majd. Hiszen csak néhány hónapja van hivatalban, és manővereznek, de nagyon lényeges belenézni az átfogó stratégiai iránymutatókba. Hiszen valakire, valakire szükség van, akinek erős mandátuma van és aki az összes politikát összefogja. A tagállamok között és az európai szinten is. Tehát a terrorizmus ellenes koordinátor lényege, tehát az, hogy állandóan informált legyen, kérdéseket tegyen fel, érdeklődjön, és ezen túl legyen mandátuma a ponton túl, ezen a ponton túl is. Tehát az a kérdés, hogy a magányos farkasokat hogyan állítsuk meg, ahhoz meg kell értenünk, hogy mi is történik igazából. Tehát a radikalizációval összefüggő tényeket is meg kell értenünk, és ezeket politikai válasszá kell alakítani. Én nem értek egyet feltétlenül azzal, hogy túl keveset fektetünk be, nagyon bonyolult jól megérteni a helyzetet. Hiszen eh, az információs rendszerek néha nem illenek össze. Tehát meg kell értenünk azt, hogy nem csak egyfajta embertípus van, nem csak egy profil van, hanem ez változó. És nagyon fontos, és egy, egy új dolgot is megemlítenék, hogy nagyon lényegesek a kutatások ezen a téren. Tehát különbséget kell tennünk a mentális betegek és a nem betegek között. Tehát nagyon sok olyan terrorista van, akinek valamilyen mentális baja van. És nyilván ezek az emberek sokkal inkább kitettebbek a terrorizmusra felbújtó mentalitásnak. És Tehát nagyon fontos, hogy ezekkel az emberekkel foglalkozzunk. És nagyon lényeges megérteni ezeknek az embereknek az indítékait. És Sargentini asszony rákérdezett. Itt az érdeklődés hiányára. Tehát nagyon fontos az, hogy hosszú távú stratégiánk legyen ebben a tekintetben, és Tehát itt vannak a kihívások, itt vannak a problémák. Tehát nagyon fontos a megelőzés. Ezt már, ezt már hangsúlyoztuk. Igen, ez nagyon érdekes. Köszönjük szépen a válaszokat, köszönjük szépen a megjegyzéseket, és köszönjük, hogy eljött. Igen, jó, a következő. Volt itt egy kérdés arról is, hogy hogyan tudjuk bemutatni azt, hogy megfelelő helyzetben vagyunk, Tehát új intézkedésekre is szükségünk van, hiszen a lakosság, a közélemi is szeretne valami fellépés, valami cselekvést látni. Tehát sokkal erősebben kellene kommunikálnunk a politikánkat. És rendszeresen és vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megakadályozni. Tehát nem tudunk százszázalékos biztonságot nyújtani. De szeretnénk kihangsúlyozni, hogy tényleg zajlik munka ezen a téren, és a gyakorlati szakemberek segítségét is természetesen igénybe vesszük. Mit tanultunk az európai terrorizmusból, szeptember 11-e után. Nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést. És ugyanazokba a csapdákba masírozunk be mindig. Tehát mindenképpen oda kell figyelnünk a radikalizáció megelőzésére, Tehát az erőszakos szélsőségesség elleni fellépés is a legjobb, hogyha megelőző módon járunk el. Tehát az iszlamizmus, az iszlám radikalizmus megelőzése, hiszen egész közösségekre vonatkozik ez, Tehát nagyon, nagyon jó, hogy tanuljunk a múlt eseteiből, és nagyon lényeges, hogy hogyan tudunk jobban adatokat megosztani, Tehát mindenképpen javítani kell. Nem tudom, hogy mondja kerül többet? Köszönöm. Csak még valamit kiegészítésként hozzátennék a különböző tanulmányokat illetően, tanulságokat illetően, amelyeket levonhatunk. Amikor a tagállami szakértőkkel és a gyakorlati emberekkel beszélünk, mindig kihangsúlyozzák, hogy a nyugati, nyugati európai országokban egészen másfajta terrorizmus jelenséggel találkozunk, mint amit a keleti országok gondolnak. kelet-európai országokban inkább a szélső jobboldali öm, terrorista támadásoktól félnek. Nyugat-Európában meglátjuk mi a helyzet, és érdekes ezen adatokat összevetni, akkor, amikor egy új átfogó politikát fogadunk el, akkor lehetőség szerint a különböző a megtapasztalt fenyegetések különbözőségeit is ki kell mutatnunk. Ami pedig az adatokat és az adatok felhasználását illeti, Albert úr arról beszélt, hogy néha az a benyomás alakul ki, hogy 29 különböző közegben élünk. Igen, egyetértek ezzel, amikor feltérképeztük, hogy hogyan irányítják ezeket a szakpolitikákat, bizony azt láttuk, hogy 28 különböző tagállam 28 különböző politikát folytat. Másként szervezik meg, más jogalapon állnak, más jogi környezetben működik a fellépés, és ez már maga is nehézé teszi a megoldást, már a tagállamokon belül is, de a tagállamok közötti együttműködést pedig bizony különösen megnehezíti. Minél átfogóbb képet próbálunk rajzolni, annál inkább nehéz feltűnik annak a nehézsége, hogy a különböző szervek, hatóságok, ügynökségek együttműködése milyen sok nehézségbe ütközik, hát még ha határokon átnyúló együttműködésről volna szó. Ráadásul az adatokat, az információt különböző célból gyűjtik. És néha bizony ö, olyan panaszokat hallunk, hogy erről is adatot kellett volna gyűjteni, de lehet, hogy az adatok már rendelkezésre álltak, csak nagyon bonyolult kontextusban kerültek felhasználásra, és ezért bizony nem jutottak el a megfelelő íróasztalhoz, vagy pedig a megfelelő emberhez. Mindezt elmondva persze az új adatbankok, adatbázisok kidolgozásánál figyelembe kell vennünk azt is, hogy a határőrizet során foganatosított intézkedéseket nem mindig ugyanazt a, ugyanarra célra használják. Hogyha a terrorizmus elleni harcot akarjuk megerősíteni, akkor bizony arra, vála, arra a kérdésre is választ kell adnunk, hogy mi volna a legjobb rendszer, melyel ez egy egyedül a terrorizmus ellen lehetne fellépni. Sokszor bemutatnak egy megoldást, de aztán a megoldást össze kell vetnie a célokkal. Azt hiszem tehát, hogy ezt is figyelembe kell vennünk. Nem csak az adatokról és az adatrendszerekről van szó, hanem arról is, hogy milyen forrásokat lehet a legjobban felhasználni az egyes tagállamokban, hogyan lehet az emberek szakértelmét felhasználni a tagállamokban. Ugyanakkor azt is játszuk, látjuk, hogy az egyes tagállamok más-más költségvetéssel dolgoznak, van, ahol költségvetési megszorításokkal küzdenek, akkor, amikor például a témáról elterelődik a figyelem, csökkentik a költségvetést. Ráadásul a terrorizmus elleni szakértelem nem egy egyik napról a másikra megszerezhető szakértelem, hanem ezt lassan gyűlik össze az eljáró szerveknél, hatóságoknál. De nem vizsgáltuk vizsgálatunk során, hogy eh, ezek a részkérdések hogyan szervülnek, hogyan kapcsolódnak össze. Intfeld asszony beszélt arról, hogy egy eredményorientált megközelítésben kellene felvázolni, hogy az egyes tagállamok milyen intézkedéseket hoztak, milyen intézkedéseket foganatosítottak, és hogyan lehetne ezeket közelíteni egymáshoz. Um, Köszönöm szépen. Nagyon gyakran adunk megbízást egy ilyen tanulmány elkészítésére. És ez a tanulmány jó pillanatban született, hiszen nagyon szorító kérdésekkel foglalkozik. És fontos tanulsága volt, hogy kihangsúlyozta, hogy a legfontosabb az, hogy magunk használjuk, ami már érvényben van Köszönöm szépen kollégák a részvételüket, és köszönöm önöknek is ezt a kemény munkát, amit elvégeztek. Tovább megyünk, kedves kollégák. Csütörtök van, sokan haza kell, hogy utazzanak, de két fontos napi pont még előttünk áll. Először is örülök annak, hogy a Schengeni ellenőrzéssel foglalkozó munkacsoport tájékoztatni fog bennünket. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a LIBE koordinátorok egy munkacsoportot állítottak fel a Libén belül, Mennek célja az volt, hogy jobban megfeleljünk a Schengeni irányítás ellenőrzéséből ránk háruló feladatnak. Kétség nem félhet hozzá, hogy erre azért van szükség, hogy jobban megértsük, hogy mi történik a Schengeni szintéren. Ma először halljuk meg a munkacsoport munkatársainak visszajelzését, és remélem, hogy rendszeresé válik ez. Carlos Coelho-nak köszönöm meg, hogy a munkacsoport elnöki pozícióját elvállaltam, hiszen ő nagy tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen. Szóval Carlos, megadom neked a szót, számolj be a munkacsoport munkájáról. Thank you very much, Chairman. Indeed. Köszönöm szépen. Ez a munkacsoport azért jön létre, hogy biztosítsuk azt, hogy ennek a háznak minden eszköze kezében áll a demokratikus ellenőrzési jogának gyakorlásához. Erre szükség van, és ezt akárhányszor csak szükség lesz rá, el fogok idejönni és el fogom mondani. Az Európai Parlament egy új Schengeni értékelési rendszert hozott tető alá, és ezen keresztül elértük azt, hogy ebben a kérdéskörben a parlament állandó a tájékoztatót fog kapni, a dokumentumokhoz való hozzáférés, még a titkosított dokumentumokhoz való hozzáférést is biztosítani fogják a tagállamok. Nagyon örülök annak, hogy most kimondhatjuk, hogy már ötödik alkalommal tudunk találkozni, és már bizonyos eredményeket sikerült elérnünk. Először is a parlament már a bizottságra rá ö, tudta kényszeríteni azt, hogy ö, tájékoztatást kapunk a külső határokkal kapcsolatos kérdésekről, a közös vízumpolitikáról, a Schengeni információs rendszerről, az adatvédelemről, és ö, a visszaküldés, illetve az ö, rendvédelmi szervek közötti együttműködés kérdésében. Itt főként Horvátország és Görögország témája merül fel. Nos, a briefingek nyomon követéseképpen az Európai Parlament most először egy jelentést fog összeállítani Schengen működéséről. Szeretnénk elérni azt is, hogy a titkos dokumentumok is hozzáférhetővé váljanak a parlamenti képviselők számára olyan megfelelő biztosított körülmények és teremben, és ugyanakkor a bizottsági vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférést szorgalmazzuk, de ez még nincsen, még nem valósult meg. Tegnap az Európai Bizottság harmadszor azt javasolta, hogy a belső öm, határok ellenőrzését Ausztriában, Németországban, Norvégiában, Svédországban és Dániában továbbra is fenntartja. Most harmadszor teheti meg ezt az Európai Bizottság a migrációs nyomás kapcsán. Majdnem három éve kezdődik ez a, kezdődött el ez a folyamat. Egy egész év eltelt, és azóta ez az öt ország felállította a saját belső határ ellenőrzését, és majdnem fél év eltelt azóta, hogy a bizottság a tanács hozzájárulásával a Schengeni rendszer működésének a normálishoz való visszatérését kérte, és ez szerintem nagyon aggasztó, de a parlament még nem tudja pontosan, hogy mik a vonatkozó adatok. Tehát nem tudjuk, hogy ezeken a belső határokon mi történik, nincsenek információink ezzel kapcsolatban. Minden bizonyal emlékeznek rá, korábban ebben az évben itt, ebben a szakbizottságban kértem fel a bizottságot arra, hogy tájékoztasson bennünket, és értékelje azt, hogy ezeket az információkat miért nem kaphatjuk meg. Milyen, milyen típusú ellenőrzéseket vezettek be, milyen, hány illegális határátlépést regisztráltak, és milyen típusú ellenőrzéseket végeztek, és végül pedig, hogy milyennek a gazdasági vetülete. Ezek a kérdések továbbra is fennállnak, pedig 5 hónap telt el, és semmiféle információt erre vonatkozólag nem kaptunk. Az EU Observer-től egy újságíró hamarabb hozzáfért ezekhez a dokumentumokhoz, mint az Európai Parlament. Szeretnék azzal zárni, hogy Romobos úrnak írtam a bizottságtól, kértem, hogy ezeket az információkat küldjék meg nekünk. De én azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy a bizottság formálisan forduljon az Európai Parlamenthez. És ezért szeretném azt kérni, hogy egy levelet írjunk, méghozzá sürgősen ennek a bizottságnak a nevében. Nagyon örülök annak, hogy tettünk lépéseket e felé, és a lehető legjobban tudjuk biztosítani a Schengeni, Schengen jó működését és a szabad mozgás jogát az európai állampolgárok számára. Köszönöm szépen! Én azt gondolom, hogy ami elhangzott, teljes mértékben megerősíti azt, hogy ezt a munkacsoportot létrehoztuk, és hogy a Schengeni kérdésekre ráállítottunk egy parlamenti képviselőt teljes mértékben. És ezen kívül pedig a bizottságnak azonnal írni fogok, hogy kapjuk meg ezeket az anyagokat, tudjuk azt, hogy mi történik a terepen, egész egyszerűen ez jelenleg nem valósul meg, tehát ez így nem jó. Akik szkeptikusak egy újabb munkacsoport létrehozásával kapcsolatban, azoknak ezt üzenem, hogy erre a témára most nagyon komolyan oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen még egyszer, és szerettem volna biztosítani mindenkit arról, hogy azonnal írni fogok. Most pedig Szilvi Guillaume következik. Köszönöm szépen. utolsó szocialista mohikánként, de azért is, mert kimondottan érdekel ez a téma, szerettem volna először is megköszönni Carlos Coelho munkáját a munkacsoporton belül, és gondolom, hogy nagyon sokan érdeklődnek ezen témával kapcsolatban. Gondolom és remélem egyben ezt. Én úgy gondolom, hogy ez a munka nagyon komoly munka, és szerettem volna a bizottság elnökéhez fordulni azzal, hogy úgy gondolom, hogy teljesen legitim az, hogy szeretnénk ezekhez az információkhoz hozzáférni, hiszen a Schengennel kapcsolatos nyomásgyakorlás és a visszaküldések nagyon kényes témák, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy minket parlamentként megillet a jog ahhoz, hogy ezeket a kérdés, ezekre a kérdésekre választ adjunk, kapjunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hát mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit az előadó mondott, és véleményem szerint is nagyon fontos így dolgozni, és mindenképpen kell a részünkről egy nyomonkövetés, és a bizottság részéről is hallottunk egy kiértékelést, és mi szerettük volna azt, hogy hat hónappal meghosszabbodjanak az ellenőrzések, még akkor is, hogyha nem ellenőrzik a személyigazolványokat, útleveleket, például Svédország és Dánia között. De más intézkedések vannak. Amikor a bizottsága megtette a kiértékelését az esetleges határellenőrzésekről, akkor azt tette, ami szükséges volt, és céltudatos volt a határellenőrzés, korlátozott volt, tehát nem volt állandó határellenőrzés, esetleges volt, de egyidejűleg nagyon keveset akadályozott meg. és inkább a közvélemény, tehát inkább az emberek kárára ment, hogy ők szenvedtek a határon. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Svédországban ez hogy nézett ki, és megnézzük, hogy Dél-Svédországban az emberek hogyan viszonyultak ehhez, akik, az emberek, akik mondjuk Kopenhágába jártak, vagy akik Dániából átjöttek Svédországba, akkor azt láthatjuk, hogy rengeteget panaszkodtak a délsvédek, tehát mindenki, a hatóság, az emberek, a vállalatok, hiszen az emberek mobilitásában egy óriási nagy akadály jelent meg, tehát Kopenhága és Malmö között. És ez teljes mértékben kihatott a munkaerőpiacra is, hiszen Malmö-Kopenhága egy régió munka piaci szempontból. Tehát itt a személyes szabadság ilyen korlátozása főleg a polgárok mobilitását korlátozta. Tehát én azt mondanám, hogy ehelyett mindenképpen valami más megoldást kell találni, mert ez, ez nem volt jó. És nagyon fontos a parlament számára is ez a feladat. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ne, ne, ne ismétlődjön ez meg. Tehát a, a, a tagállamok nem ezt akarták elérni, de mégis a polgárok árára ment. Köszönöm. Ez nagyon jól illusztrálja azt, ami történik, tehát ott van Svédországban, ott van a híd Malmö és Kopenhága között, és uh, igazából egy teljesen más intézkedésre van, teljesen más kapacitásra van szükség. Tehát mindenképpen itt eh, szakértői kiértékelésre van szükség. És a koordinátoroknak is vissza fogok jelezni. Tehát itt igazából egy ilyen bocsánat kérés lehetséges. Tehát eh, elnézést Carlos a kevés időért, a lehetőségért, és az elkövetkezendő libe ülésen sokkal jobban megtárgyaljuk ezt, ahol az összes koordinátor jelen lesz. Hiszen ez egy nagyon lényeges kérdés. Köszönöm szépen, Carlos, nagyon szépen köszönöm. Akkor az utolsó napirendi pontra térünk át. Ez pedig ismét egy lényeges pont. a korrupció ellenes jelentés. Tehát nincs itt az előadó? De úton van ide. Igen, igen, igen, tehát már az ú, már úton van, hát micsoda szép kifejezés. Tehát nem túl bölcs ilyen gyorsan előre rohanni a napirendben. Tehát várjunk 11.50-ig? Hát alig van tagunk. Szófia, itt leszel? Itt leszel velünk 11.50-kor? Sorry, I don't want to put you on the spot. Sylvie, can you write stay to... Sylvie, itt leszel? Ha nem egyedül maradok itt, nekem rendben van. Még akkor is, hogyha az öntársasága nagyon jó elnök úr. Yeah, but what if he comes out Mr. Aniti is on the way. Um... Aniti képviselő úton van. Na hát, milyen hosszú út ez, de nagyon érdekes vitára számíthatunk, és az internetre is kimegyünk. I understand he's on his way, so um, tehát itt nem szeretném, nem szeretném itt felfüggeszteni az ülés, mert bármikor megjelenhet az előadónk. De hát én itt szórakoztathatlom ma résztvevőket. De hát azért szeretném megőrizni kollégám méltóságát is. Igen, jó, hát akkor 50-kor. 5 perc. Akkor most lesz egy rövid informális szünet, 50-ig, 11.50-ig, és utána folytatjuk az ülést. 5 perc múlva itt lesz. Hát csak ellenőrzésképpen. Tehát 5 perc múlva itt lesz. És itt van egy kör levél. Mindenki megkapta? Igen. Ezt. Igen.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 Colleagues, thank you for your patience. Um, Mr. Onidi is here just as... Köszönöm szépen. Onidi úr megérkezett. Jelzem január 25-én Timmermans úr az antikorrupciós munkáról írt nekem, melyet a bizottság elvégez. Az erről szóló levelet mindenkihez eljuttattam. Hogyha ezt nem kapták meg, akkor jelezzék számomra. A levélben hangsúlyozta, hogy az EU antikorrupciós jelentése ö, nem mindig ö, jut el a célszemélyekhez, Ugyanakkor én azt kértem, hogy egy második antikorrupciós jelentést is publikáljanak, illetve hangsúlyoztam azt is, hogy ez egy hasznos eszköz. Ezért azt kértem, hogy Onidi úr, a biztonságért felelős helyettes főigazgató jöjjön el hozzánk, és számoljon be erről a helyzetről. Nem sokan vagyunk itt, ugye csütörtök késő délelőtt van, de kíváncsian várjuk, mit mond Onidi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bemutatót, a bevezetőt. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd más slotot is találni, amikor majd több érdeklődő képviselő van jelen, hiszen nagyon fontos kérdésről van szó, az antikorrupciós jelentés esetében. Ez egy olyan terület, amelyben a parlament nagy támogatást adott mindig a bizottság által megragadott kezdeményezéseknek. Az első alelnök levele, Timmermans alelnök levele kihangsúlyozza, ennek az ügynek a fontosságát, fontos igazi nyomást gyakorolni a felekre, és igazi prioritást adni a korrupció ellenes tevékenységnek, mégpedig a fogalom nagyon széles értelmezhetőségében. Önök az elsők, akik tanúi annak, hogy milyen sok jogalkotói kezdeményezést ragad meg a bizottság ezen a területen, a korrupció elleni harc területén. Látják, hogy milyen sok dimenziót nyer ez a politika, az pénzmosás elleni irányelv, vagy pedig a pénzek befogyasztásáról szóló határozatok kölcsönös elismeréséről szóló jogszabály, a non-conviction vagy a confiscation, tehát a vagyon elkobzása, ról szóló jogszabály, nagyon magas szintű, magas minőségű eszmecserét folytatunk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmi, védelme kérdésében. nem csak az éves jelentést fogadjuk el erről, hanem a múlt nyáron egy irányelvet is sikerült elfogadni. Nagy előrelépéseket értünk el. És persze az európai ügyész hivataláról szóló vita is jelentős előrelépést tud be a hatályos jogszabályok végrehajtását is folyamatosan áttekintjük, és erről folyamatosan tájékoztatjuk az Európai Parlamentet. A legutolsó jogszabály, melyet áttekintettünk, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály volt. Az új jogszabályokról is rendszeresen beszámolunk, a közérdekű bejelentéstevők vagy a whistleblowerek védelméről készül jogszabály, ez is jó példája annak, hogy hogyan tudjuk a különböző előttünk álló opciókat felmérni, és hogyan áll elő előbb-utóbb a bizottság új javaslatokkal. Ami az korrupció ellenes szakpolitikák értékelését illeti, és tudom, hogy a bizottság ma különösen ez iránt érdeklődik. Egyrészt elnézésüket kell kérnem intézményünk nevében, Szívesen cseréltünk volna eszmét önökkel arról, hogyan lehet-e szakpolitikákat javítani. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az első jelentés, amelyet 2014-ben publikáltunk, fantasztikus eszköz volt, amelynek segítségével mi önökkel közösen megvizsgálhattuk a korrupció ellenes intézkedéseket a különböző tagállamokban, és ez segített bennünket abban is, hogy javítsuk a munkánkat, és megerősítsük az erőfeszítéseinket, illetve fennálló gyenge pontok kiküszöbölésére törjünk. Ezen a területen persze még sok hiányosság mutatkozik. Mi vezetett oda, kérdezzük hát meg, hogy megváltoztassuk a megközelítésünket, legalábbis részben. A jelentésről szóló vita folyamán láttuk, hogy lehetőségünk nyílt az elmúlt három évben arra, hogy jelentősen módosítsuk, javítsuk a szakpolitikák értékelését, tökéletesítsük a módszertant, megerősítsük a kapacitást, amelyen rendelkezünk, mely kapacitással és módszerekkel a hiányosságokra világítunk rá, és bevonjuk a tagállamokat, hogy jobban, tökéletesebben lépjünk fel a területen. A döntés a bizottság részéről az volt, hogy nem egy idei jelentéssel állunk elő, hanem sokkal inkább teljes egészében ki használjuk a szemeszter ciklusában rejlő lehetőségeket. Egy szóval a beszámolási folyamattól sokkal inkább egy átfogó ajánlási fázis irányába szeretnénk ellépni. Úgy hiszük, hogy ebben jól teljesítünk, és igazi maximális kapacitással rendelkezünk annak érdekében, hogy a változásokat befolyásoljuk. Akkor, hogyha formális, de ugyanakkor mégiscsak a legfontosabb eszközöket felhasználó folyamatban járunk el önökkel együtt. Ez pedig nem más, mint a gazdasági és szabályozói módszerek és módosítások kidolgozása és alkalmazása. Tehát ezekkel az eszközökkel irányítjuk rá a figyelem reflektorát a korrupció elleni harcra. 27 tagállamra terjed ki a beszámolónk, ugye egy tagállamra a 28-ra speciális intézkedések vonatkoznak, illetve speciális módon járunk itt már el. Tehát megvizsgáltuk a korrupció ellenes harc helyzetét az egyes tagállamokban, és célunk az, hogy megerősítsük a tagállamok korrupció elleni harcát. Május 17-én nagyon hamar pedig látni fogják, hogy mindez a munka konkrét ország specifikus ajánlásokban ölt majd testet. Olyan ajánlásokban, amelyekre a legnagyobb figyelmet fordítják a felek, az érdekeltek, és amelyekben próbáljuk és amelyikkel megpróbáljuk befolyásolni a szakpolitikákat. Tehát kérem, ne egy formális jelentést várjanak tőlünk, Ugyanakkor ettől prioritásunk, a korrupció elleni politika prioritása nem hogy csökkent volna, hanem nőtt. És a jelenleg leghatékonyabb eszközt próbáljuk alkalmazni ez a tény pedig arról tanúskodik, hogy nagyon komolyan veszük ezt a feladatot. Az elemzés nagyon fontos, ez alapján hajtjuk végre az értékelést, és ugyanezen házon belüli eszközöket, illetve a hálózatban rendelkezésünkre eszközöket fogjuk használni a tagállami korrespondensek hálózatára gondolok, illetve a szakértők hálózatára gondolok, ide tartoznak a nemzetközi korrupció elleni szervezetek is. Tehát mindezeket az információkat becsatornázva dolgozzuk ki a fellépésünket. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy megváltoztatnánk az intézkedések kidolgozását, és továbbra is nagyon komolyan veszük a korrupció ellenes harcot. Persze, kapacitásépítésre pénzügyi támogatást adunk az ezen a területen dolgozó szervezeteknek, és a legjobb tapasztalatok cseréjére is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Remélem, hogy egy-két elemmel gazdagíthattam az önök ismereteit arról, hogy az antikorrupciós munka a szemeszter munkájába hogyan illeszkedik be, és remélem, hogy biztosíthattam önöket, hogy igenis fennáll a kontinuitás, a folyamatosság, olyannyira fennáll a folyamatosság, hogy éppen most a következő szemeszter fázis előkészítésén dolgozunk, és egy szolid, mélyreható elemző alapot, elemző eszköztárat dolgozunk ki, feltérképez így az egyes tagállamok helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát csütörtök délután van. Úgyhogy elnézést kérünk, hogy nincsenek itt a képviselők de, vagy nagyon kevesen vannak itt, de Jávor úr itt van, és Szilvi is. Te is fel szeretnél szólalni, remek. Akkor Radev úr kezdi. Köszönöm szépen. Nos, az Európai Bizottság részéről 2014. februárjából volt egy hivatalos nyilatkozat, amely kimondja, hogy a korrupció Európa számára továbbra is nagy kihívás. Az összes tagállamra kiterjed ez a jelenség, és a korrupció számára, hát a korrupciót nagyobb prioritásként kellene kezelni a tagállamokban. A jelentésben, aki a, amelyet Malmström biztos asszony terjesztett be akkor, azt olvashattuk, hogy több mint egy jelentésre lesz szükség ahhoz, hogy a korrupciótól megszabaduljunk. Ezért három kérdés van bennem. Az egyik, hogy mikor lesz egy második jelentés a korrupció ellenes harcról, és az általános korrupció ellenes európai stratégiáról. Kettes kérdés, amennyiben az Európai Bizottság azt mondja, hogy az egész unióban tapasztalható a korrupció, akkor miért csak Bulgáriában és Romániában történik monitorozás. Az Európai Bizottság mindig azt mondja, hogy nem készít második jelentést, de ugyanakkor a monitorozás Románia és Bulgária esetében folytatódik. Ez nem kettős mérce? Köszönöm szépen. Mrs. Interveld, please. Interveld asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy bemutatta a helyzetet. Hát először is egyáltalán nem gondolom azt, hogy az Európai Bizottság lazítana, és nem, nem lenne hajlandó foglalkozni a problémával, de mégiscsak nagyon aggaszt engem azt, hogy az Európai Bizottság nem készít további jelentéseket, mert ezen keresztül azt érzékelhetjük, hogy az administratív gyakorlatról van szó, de azért ez egy nagyon is politikai probléma, és itt a parlamentben kellene ezt éves szinten megvitatni a bizottság által készített jelentés alapján. Nem csak azért, mert mi itt szeretünk vitákat szervezni, hanem azért is, mert mi vagyunk a jogalkotók. Az a feladatunk, hogy jogszabályokat alkossunk. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament nem egy olyan hely, ahol csak úgy rábólintunk, vagy lepecsételjük a meglévő jogszabályokat. Mi itt konkrétan foglalkozunk, vitázunk ezekről a témákról. Nagyon jó egyébként az, amit az Európai Bizottság tesz, de nem elég, mert a gazdaságra gyakorolt hatása a korrupciónak óriási, de konkrét példákon keresztül láthattuk az egész Európai Unióban, hogy óriási hatással van a demokráciára, az alapjogokra és a jogállamiságra is, és nagyon is közeli a kapcsolat a jelenlegi problémák és a korrupció között. Úgyhogy én egész egyszerűen nem értem, hogyha olyan sok jelentésent jelentést írnak önök az Európai Bizottságnál, akkor ez miért fáj önöknek annyira? Ezért szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy ne hagyjon fel ezzel a gyakorlattal. És végül lenne egy kérdésem az elnökhöz is. A múlt évben elfogadtunk egy javaslatot a az alapjogokkal kapcsolatban, és abban azt javasoltuk, hogy az Európai Bizottság a korrupciós jelentést a médiapluralizmus monitorozással és más alapvető jogokra vonatkozó jelentésekkel együtt kezelje. Nos, hát a bizottság ezt nem volt hajlandó megtenni, lehet, hogy majd felülvizsgálja ezt az álláspontját, amikor majd látja, hogy nem jól haladnak a dolgok. Minden esetre én azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy legalább mi, európai parlamentként, az éves jelentésünket, amely az alapjogokra vonatkozik, szélesebb kontextusba helyezzük, jogállamiság, igazságszolgáltatás működése, és akár az Európai Bizottság készít korrupciós jelentést, akár nem, mi fogunk ilyet tenni. Úgyhogy kérem, hogy ezt egy konkrét javaslatként kezeljék, és a koordinátorok döntsenek erről. Szofi, erre röviden a válaszom az, hogy igen, de majd hosszasabban is kifejtem ezt a koordinátorok ülésén. Következő, Szilvi. Nagyon röviden, azzal kapcsolatban, amit erről a mostani gyakorlatról gondolok, nem szeretnék túl sokat hozzáfűzni. Minden esetre egy olyan érzés alakult ki bennem, hogy minthogyha egy kicsit eltört volna a mérőeszközünk, a hőmérőnk. Tehát vissza kellene térni az előző gyakorlathoz, és hosszú távon is a korrupciót mérni kellene. Nos, fel kellene merüljön az a kérdés is, hogy az eszközök adekváltak-e, és hogyha jól értem, akkor önök azt javasolják, hogy most ne jelentést írjunk, hanem ajánlásokat fogalmazzunk meg. Minden esetre ezzel kapcsolatban azért néhány kérdés is felmerült bennem. Sophie is utalt ezekre részben. Egyrészt szeretnénk látni, hogy pontosan hogyan kívánnak eljárni, tehát milyen ütemtervet dolgoztak ki, és az Európai Parlamenttel hogyan kívánják a párbeszédet fenntartani, és hogyan fogják megőrizni ennek a privilegizált párbeszédnek a lényegét. Köszönöm, Jávor úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságtól eljöhettem ide, és köszönöm azt is, hogy Onidi úr itt van, én azt gondolom, hogy jó, jobb lett volna, hogyha Timmermans úrral tudtunk volna eszmét cserélni, mert ez egy nagyon fontos téma. Két szinten is szeretnék megjegyzéseket tenni, azzal kapcsolatban, hogy az antikorrupciós jelentést már nem fogják megírni. Az egyik tartalmi, a másik eljárási hozzászólás lesz. Az eljárással kapcsolatban én azt gondolom, hogy még ha el is fogadjuk a bizottságnak az érvelését, amit egyébként én nem fogadok el, de még ha ezt megtennénk, akkor is az, hogy nem akarják folytatni a korrupció ellenes jelentések kérdését, sokkal szélesebb kérdés, és ezt a KONT, illetve a LIBE szakbizottságokkal is meg kellett volna vitatni. Emellett pedig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is aggaszt ez engem, mert ez egy jó javaslat volt. Ami a tartalmat illeti, ezzel nekem az a problémám, hogy itt egy eszközről van szó, de önmagában ez nem csak gazdasági kérdés, és a szemeszter nem biztosít lehetőséget arra, hogy a korrupció más hatásait fel tudjuk mérni. Korábban az antikorrupciós jelentés a bizottságnak lehetőséget biztosított arra, hogy szisztematikusan ellenőrizze a helyzetet. Én szerintem ez a szemeszter megközelítés ezt nem fogja lehetővé tenni. És végül pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a 28 tagállamból csak 9 tagállam foganatosított korrupcióellenes intézkedéseket, vagyis a többsége a tagállamoknak még csak nem is ítéltetett meg. Az utolsó kérdés pedig számomra az, hogy az első és az utolsó, és egyben utolsó antikorrupciós jelentés kapcsán az a fejezet, illetve hogy az a kérdés fogalmazódott meg, hogy csak 28 fejezetből áll, és hiányzik a 29. fejezet, amely az európai intézményekre vonatkozik. Én szerintem ezt meg lehetne tenni, de a szemeszteren keresztül nem tudunk ilyen értelemben célzottan az európai intézményekre vonatkozólag is felmérést végezni, pedig ez nagyon fontos lenne az európai intézményeken belül is. Ezt pedig csak egy független jelentés formájában lehet megtenni. Köszönöm szépen, Jávor úr! Nos, ez utóbbival kapcsolatban az észt soros elnökséggel már eszmét cseréltem, és ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkoztunk. Valóban lesznek javaslataim is ebben a tekintetben, és a koordinátoroknak is javaslatokat fogok tenni. Én úgy gondolom, hogy ez minden bizonyal egy olyan kezdeményezés, amelyet folytatnunk kell. és a jelenleg jelentős tevővel is szeretnék majd eszmét cserélni, mert a koordinátoroknak új javaslatokkal kell előállniuk, és Engó úrral kellene először egyeztetni. Onidi úrhoz fordulok, talán nem fogja önt meglepni az, hogy én általában azt gondolom, amit Inteveld és Guillaume asszonyok is elmondtak, vagyis, hogy nagyon fontos a szimbolikus értéke is a korrupcióellenes jelentésnek. Ezt más parlamenti képviselők is hangsúlyozták, és amennyiben lesz ajánlás ahogyan Guillaume asszony is utalt erre, akkor azért mélyebben kell ismernünk a tartalmi kérdéseket, és azt is, hogy milyen ütemtervben gondolkodnak, mert ez így önmagában egyszerűen kevés, nem elég. Tehát ezt az üzenetet kérem, hogy vigye magával tőlünk, ezeknek az ajánlásoknak egybe kell esniük a mi kéréseinkkel vagy igényeinkkel. Mind az ütemterv, mind a tartalom kérdésében. Sophie, illetve hogy Gomes asszony következik. Elnézést, a Panama ügyeket vizsgáló bizottságban áll voltam korábban. Timmermans úrnak írtam is egyébként ebben a témában, mert hangot akartam adni annak, hogy mennyire nem értek egyet a bizottságnak azzal a javaslatával, hogy ezt a jelentést nem akarják folytatni. Ami az európai szemesztert illeti, az rendben van, csak a probléma az pont abban mutatkozik meg, hogy ez nem így lesz. Az európai szemeszternek semmi köze nincsen a bűnüldözés, a korrupció vagy a szervezett bűnözés elleni harchoz, úgyhogy itt nem lehet ilyen ürügyekkel megindokolni azt, hogy miért nem írják meg a jelentést. Nekünk erre szükségünk van. Egy rendszeres jelentésre van szükség, hiszen ezt a bizottság megkezdte, úgyhogy teljesen elfogadhatatlan az, hogy most ezt a gyakorlatot berekezze, és hogy ettől a kötelezettségvállalásától elálljon. Köszönöm. Onidi urat szeretném megkérni, hogy írásban az elhangzott kérdésekre választ adjon, és hogyha most szóban kíván, akkor azt is tegye meg. Fitcher, thank you. Egészen röviden, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Tehát mindenképpen folytatjuk majd az eszmecserét a jogi szempontokról, és természetesen tájékoztatom majd az újabb fejleményekről. Gomes asszonynak válaszolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy kifogásokat keressünk. Tehát született egy döntés, és el kell mondani a döntés mögötti rációt. Ez az első dolog. A második, hogy ne csak ugyanazokat az eredményeket kapjuk, mint a múltban, de együtt bemutathatjuk, hogy több eredményt tudunk együtt elérni. De szerintem van egy alapvető szempont, az az, hogy a rendszeres monitorozás folytatódik. Tehát nem veszítjük ezt el azzal a tényel, hogy jelentésről áttérünk a holisztikus szemeszter megközelítésre és biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan utak, lehetőségek, és szeretném, hogyha erről beszélnénk is a titkársággal, elnök úr, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy rendszeresen adjunk önöknek eredményeket a rendszeres monitorozásról. Tehát, hogy a tagállamokban mi a helyzet, és hogy mit tesznek a tagállamok, hogyan fáradoznak, és természetesen segítenünk kell a tagállamoknak, hogy javuljon a helyzet. És természetesen itt is És ez egy nagyon átpolitizált dolog, és nagyon fontos az, hogy igazi politikai vita legyen, tehát hogy a politika is igazából szívügyének tartsa a korrupció elleni fellépést. Tehát, hogyha nem elégedettek azzal, ami a szemeszter eredménye lesz, hát a szemeszter nem adja meg azokat az elemeket, amelyek egy politikai jelentéshez szükségesek, és így szubstanciát is tudunk önnek adni, önöknek adni, hogy a politikai vitát folytassák. Hiszen nagyon lényeges az, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a dologból. Tehát nem veszítünk a lendületünkből, és május 17-én is szeretnénk folytatni az ország specifikus ajánlásokkal. És számos korrupció ellenes intézkedést vizsgáltunk meg a tagállamokban. Ez pedig egy nagyon hasznos dolog. Köszönöm. Tehát van egy kis időnk még. Tehát néhány kolléga most érkezett ide a többi szakbizottságból, tehát lehet, hogy feltegyenek kérdéseket, de nagyon rövidek legyenek. Tehát akkor most megadom a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen, elnézést, hogy később jöttem, és nem hallhattam az eddig elhangzottakat, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ITCO Intergroup nevében is, amely az integritás, krim, korrupcióellenesség és más szervezetbűnözés ellen harccal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik. Nagyon rosszul vettük mi is azt, hogy a bizottság nem hajlandó folytatni az antikorrupciós jelentés gyakorlatát. Nem értünk ezzel egyet, és azt szeretném kérdezni, megkérdezni, hogy mit gondolnak az európai szemeszteren belül, hogyan fognak tudni majd a korrupció problémájára reflektálni, és azt is meg akartam kérdezni, hogy ilyen fajta politikai döntés hogyan hogyan valósulhatott meg akkor, amikor az Európai Parlament és a civil szervezetek is pont az ellenkezőjét kérjék, kérték, és ráadásul még könnyen megvalósítható is. Abból indulnak ki, hogy a tagállamok nem voltak hajlandóak olyan információkat átadni, amelyek fontosak számunkra. Én azt gondolom, hogy nagyon rossz lenne az, hogyha az Európai Bizottság engedne annak a nyomásnak, ami ebben az értelemben érkezik az tagállamoktól, hiszen itt európai szintű problémáról van szó, és ha széttöredezettek maradunk, akkor mindig épp úgy, mint a szervezet bűnözés elleni harcban, de maradunk egy lépéssel. Köszönöm szépen! Nagyon fontos számunkra, hogy megértsük hogy a korrupció ellenes harc kapcsán olyan jelenséggel van dolgunk, amely az Európai Parlamentben bármilyen szakbizottságban felmerülhet. Akár az EFSI-re gondolok, akár a szociális kérdésekre, vagy a fenntartható fejlődése, tehát mindent áthat a korrupció kérdése. Mindenhol érezzük a korrupció jelenlétét. Az összes tagállamban létezik ez a probléma, és az egyetlen eszköz, amelyel felvehetjük a harcot a korrupció ellen, az az átláthatóság. Amikor a bizottság vonatkozó jelentését nem ö, teszik, nem hozzák nyilvánosságra, és nem kapjuk meg ezeket az információkat, akkor tényleg csak az önök szavában bízhatunk, hogy azt mondják, hogy nem fognak tehát hogy továbbra is fellépnek a korrupció ellen. Önöknél megvannak a vonatkozó információk, és mi is szeretnénk megkapni ezt a tanulmányt, mert a technikai szempontból és gyakorlati szempontból az Európai Parlament minden szakbizottságának nagy segítséget adna munkájához. Úgyhogy sajnálatos, ami történt. Köszönöm, Szofi. Csak nagyon röviden, hiszen úgy gondolom, hogy képviselőtársaim a legfontosabb felvetést megtették, jelesül, hogy a legfontosabb eszköz a korrupció leküzdésére az átláthatóság, a transzparencia. Ha tehát a bizottság önkéntesen lemond egy olyan eszközről, amely rávilágít a visszaélésekre, az nem kívánatos. Persze az Európai Parlament részéről nem sürgetjük a bizottságot, hogy további papírmunkát végezzen, papírtigriseket hívjon életre, de ez a jelentés nagyon fontos. Nem vonom kétségbe, hogy önök elkötelezettek a korrupció elleni harcban, de amikor az ország specifikus jelentésben domborítják ki a korrupció helyzetét, akkor ez üdvözlendő, ez helyes, de nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hogyan fogják a LIBE, mint jogalkotói szakbizottság eh, jogalkotói tevékenysége közötti kapcsolatot megteremteni, és a bizottság korrupció elleni harca közötti kapcsolatot megtenni. Hiszen az ország specifikus jelentések semmilyen szerepet nem rajzolnak ki számunkra, mint jogalkotó számára. Hogyha tehát csak a szemeszter kontextusában lépünk fel a szól a bizottsága korrupció helyzetéről, akkor csak a gazdasági szempontokat vizsgálja meg, de az jogállamiság, az alapjogok és a demokrácia szempontjait kitakarja. Kérdezem tehát még egyszer nyomatékkal a bizottságtól, hogyha nem akarnak egy ilyen jelentést elkészíteni, hogyan terveznek válaszolni ezekre a kérdésekre. Igen, én magam is ezt a kérdést akartam feltenni, amit Sophie tett fel az imént. Az ajánlások menetrendje és egyáltalán az ország specifikus ajánlások az ECON hatáskörébe tartoznak, nem a miénkbe. Hogyan lehet tehát ezt a folyamatot lemenedzselnünk, hogy magyar szót használjunk? igazgatnunk, vezetnünk. Még egy észrevétel, Anna Gomas. Kérdezem én, hogy a 2011-es döntést mikor hozták, melyik biztos vett részt a jelentés elkészítésében, és figyelembe véve, hogy a második jelentést már elkészítették. A PVC-vel, a pricewaterhousecoopers az már szerződést is kötöttek, a bizottság ezt kifizette. Mennyi pénzt fizetett ki a bizottság a szakértőknek egy olyan jelentésért, amelyet nem publikáltak. És kérem, hogy a válaszokat írásban adják. Hallottuk a kérdéseket? Ön már mindent elmondott, de hogyha észrevételei vannak, akkor kérem még tegye meg a kiegészítő észrevételeit. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy valamiről feledkeztem meg, nincsen kettős norma, hogyha Bulgária és Románia ha egy két országra egy specifikus eljárás vonatkozik, akkor ez azért történik, mert az erre vonatkozó döntéseket meghozták. De a szemeszter kontextusában persze minden tagállamot megvizsgálunk, és értékelést fogunk készíteni a tagállami helyzetről az ország specifikus jelentésben. A parlament kérésének nem tettünk eleget, mondta az egyik képviselő. Nos, én úgy gondolom, hogy igenis figyelembe vettük a parlament felvetéseit, kérdéseit, de úgy gondoltuk, hogy a szemeszter eljárásba való teljes integráció segítségével tudjuk elérni a legnagyobb hatást a korrupció elleni harc területén. Persze továbbra is gyűjtjük az információt, továbbra is végezzük a munkát, és értékeljük minden tagáram korrupció ellenes fellépését, munkáját. Valóban egy kvázi jelentés nem készült, de rengeteg anyagot készítünk, és biztos vagyok benne, hogy az önök szakbizottságával együtt sikerül majd megoldást találni, hogy hogyan vonjuk be önöket. Nem akartuk kitakarni, eltakarni, elfödni a jelentés eredményeit, még ha nem is készült jelentés, és természetesen a bizottság azon tő, arra tör, hogy a legjobb információkkal támogassa az önök jogalkotói munkáját. hiszen a gazdasági adatokkal párájőr egy más szakbizottság foglalkozik, az Ekon szakbizottság, de teljesen világos, hogy önöket az önök hatáskörébe a polgári szabadságjogok, a demokrácia, a jogállamiság kérdései tartoznak. Az itt elhangzottakat elviszem üzenetként a bizottságnak, és mitől biztosíthatom önöket, hogy aktív módon keressük a megoldását ennek a helyzetnek úgy, hogy önök is megtalálják az önöket illő szerepet ebben a folyamatban. Köszönjük szépen Onidi úr, hogy elmagyarázta a bizottság álláspontját, köszönjük, hogy eljött közénk. Láthatja, hogy a bizottság tagjaiban, tagjai körében milyen érzelmek jelennek meg, illetve a koordinátorok körében. Hogyha az 54-es házszabály cikk alapján a szemeszterben felvetődő minden korrupció elleni kérdésben az ekonnal kell együttműködnünk, ez számunkra problematikus hiszen egy sor kérdést így nem tudunk majd megvitatni. Az a benyomásom, hogy új levelet kell írnom Timmermans úrnak, és persze előtte meg kell vitatnom majd a koordinátorokkal, hogy milyen további lehetőség áll rendelkezésünkre, főleg ami a menetrendet illeti, a menetrendre vonatkozó ajánlásokat illeti, hiszen ez bennünket, a Libe szakbizottságot nehéz helyzetbe hoz. És egyszerűen strukturálisan problematikus lehet ez számunkra. Köszönöm, hogy ma délután, mondja az elnök negyedjére, hogy ma délután eljöttek a tagjaink, és meghallgatták ezt a vitát, ezt az eszmecserét ígérhetem a bizottságnak, hogy lesz ennek folyománya, következménye, follow upja az itteni ülésnek. Köszönöm tehát. Ezzel pedig, képviselőtársaim, lezárjuk a, ma, a mai ülést. Hogyha az egyebek napirendi pont alatt senki sem ér felvetéssel, akkor jelzem, hogy május 8-án nem találom a szemüvegemet. Igen, három órakor tartjuk a következő lébeülést. Köszönöm képviselőtársaim, találkozunk jövő héten.